So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte doch die Plätze einzunehmen. Kedves kollégák, kérek mindenkit, hogy foglalja helyet. In ungewohnter Atmosphäre stimmen wir heute ab. Nagyon könnyed, jó hangulatban kezdjük most a délutánt, ugyanis a háromoldalú egyeztetés a harmadik olvasat nem kerül most sorra és a koordinátorok majd eldöntik, hogy <clears throat> mikor tartsuk ezt, mert most a legfontosabb jogalkotási bizottság, vagyis mi kénytelenek voltunk kitérni egy másik ülés elő, állítólag nincs elég terem, majd meglátjuk, hogy mi volt ennek a hátterében. <clears throat> De a munka azért zajlik tovább. Állásfoglalás a városokról. 16-os pont. Egyes mal kezdjük, és a 9-es bekezdéssel ki támogatja, mellette tehát Gegenstimmen. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Dann haben wir Amendment 22 in Split. 22-es módosító részenként szavazunk, első rész mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Most rátérünk a második részre, a 22-es második részére, mellette ellene tartózkodás abszolút nem egyértelmű, hogy hogy szavaztak a kollégák, tehát elektronikusan ellenőriznünk kell a 22-es második részét. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 23-an mellette, 16-an ellene. Második részt elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 25-ös mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű. Elektronikusan meg kell ismételni a 25-ös, megnyitom a szavazást. Géppel szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 25-en mellette, 18 en ellen elfogadtuk. 26-os mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 28-os mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Szóbeli módosító, es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 29. 29-es, erről nem szavazunk, 30-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellette elleme tartózkodás, tartózkodás elfogadtuk. Már csak az S és D frakció ö, tartózkodik, a többiek véleményüket vállalják. A 37-eshez tartozó szóbeli mellette ellene tartózkodás úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de nem vagyok benne biztos. Ezt a szóbeli módosítót most akkor ellenőriznünk kell. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 27-es mellett, 27-en mellette, 26-an ellene. 37-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Így a 33-asról nem kell szavaznunk, 40-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 39-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 45-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 41-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-os mellette nem szavazunk róla. 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 49-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellette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 elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell. 10-es. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 30-22 elemben elfogadtuk. 13 in einem Split Vote. 13-as részenként első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ja, 14. 14-es mellette. Der zweite Teil fällt. Ellene a második részről nem kell szavazni a 13-as második részéről, ezért szavazunk most a 14-esről mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 18-asról nem kell szavazni, 16-os, 15-ös pontosabban, 15-ös, 15-ös, ha mindenki szavazott, Akkor lezárom a szavazást. 33-23 arányban elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Záró szavazás következik elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom azt. 56 szavazattal egyhangulag elfogadtuk. Gratulálok a szerzőknek, az állásfoglalás szerzőinek. Wir kommen jetzt zum Bericht Rivasi. A Rivasi jelentés következik. Mm. Wir starten Bericht und zwar die Rest. A jogalappal, annak módosításával kezdjük, kettes módosító ki támogatja? Kezeket föl. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A 22-es következik. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 14-es mellette. Ellene tartózkodás ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást a 14-esről. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 33-27 arányban elfogadtuk. Most az 54-es jön, szóbeli módosítóval együtt, mellette, ellene,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 ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as és 14-es, ezek megegyeznek mellettük, ellene tartózkodás elfogadtuk. 65-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 66-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 67-es mellette, ellene tartózkodás elektronikusan szavazunk róla. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hetes, konszolidált hetes súgják az elnöknek, javítja magát. A hetes mellette, ellene tartózkodásra elfogadtuk. C8-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Itt a 20-asról nem szavazunk, itt a 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 74-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Vitatják. Az ITRE 18-asról újra elrendelem a szavazást, ezúttal géppel megnyitottam a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom azt. 23-40 arányban elutasítottuk. 73-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ki kért ellenőrzést? es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 75-ös mellette ellene, tehát még mellette ellene, Elutasítottuk. Ittre 21-esről nem szavazunk. C9-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Hát, micsoda? 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-esről nem szavazunk. 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 32-es második részét visszavonták, 85-ös és a 32-es harmadik része egybe tartozik, mellettük, ellenük, tartózkodás, elfogadtuk őket. 32-est visszavonták, 86-ost is kiejtjük, 88-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33-as mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell. 33-asról géppel szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 37-es, 38-as visszavonták, 89 es 90-esről együtt, mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk őket, 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, C1-es mellette, a 39-esre ellenőrzést kértek, úgyhogy újra szavazzuk a 39-est. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor Lezárom, 34-30 arányban elfogadtuk. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. C1-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 43-as mellette ellene tartózkodásra elfogadtuk 44-es mellette, elfogadtuk 45-ös mellette, ellene tartózkodásra elfogadtuk 46-os mellette, ellene tartózkodásra elfogadtuk 5-ös mellette, ellene tartózkodásra elfogadtuk 47-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 6-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ittre kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes visszavonták, 48-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. c kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas C mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes C mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Itre ötös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 53-as mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű. Ellenőrizzük az 53-ast, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk, így a 6-osról nem kell szavaznunk. 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Itt 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az állószabadás következik. A módosított javaslatra ról elektronikusan Megnyitom a szavazást, ha mindenki szavazott. Akkor megállapítom, hogy 64 szavazattal egyhangulag elfogadtuk a szöveget. Most a, a jogalkotási ellásfoglalásról kell szavazunk, ugyancsak elektronikusan megnyitom a szavazást, ha mindenki szavazott, akkor lezárom azt. És egy ellenszavazat mellett elfogadtuk majdnem hangulat. Gratulálok az előadóknak. a következő jelentés. A következő jelentés, amiről szavazunk, a Rossi jelentés. Az egyesről nem szavazunk, mert nem fogadható el. Az ötösről szavazunk mellette. Ki van ellene? Jó, elfogadtuk. Következő 42-es. Ki van mellette? Ki ellenzi? Tartózkodás, elfogadtuk. Következő a 43-as, Rosbach mellette. Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 44-esről szavazunk mellette el, ellene el, elfogadtuk. Ruth Bérend kolléganő ma elég sokat beszélt ma délelőtt, most visszakapja. A Peti kettő mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Peti három mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 45-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 46 mellette, ellene, tartózkodás hmm, nem egyértelmű, a 46-osról szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást elfogadtuk, 32 igen, 29 nem aránya. 47 mellette, ellene. Tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk. 48-as mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 49 mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 50-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 51 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 52 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 53 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 54 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 55 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 56 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő 57-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk az 55 59 60 okafogyott, 5-61-ről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő Peti 6B mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 64 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 65 mellette, ellene tartózkodás nem egyértelmű. Ellenőrizzük. 65 ös elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 30 igen, 30 nem, három tartózkodás, tehát elutasítottuk. 66-os mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 67-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 69 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 70 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 71 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 72 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 73 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 74 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 75 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 76 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 77 mellette, 77-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Miért nem tömbben szavazunk? 78 oka fogyott, de nem, mégis kell szavaznunk. 78-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 79 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 80 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 112-ről nem szavazunk, 81 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 82-83-ról együtt szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 84-ről nem szavazunk. Peti 4 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 85-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 86 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 87 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 94 e, e, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 95 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 96 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 97 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 98 e, mellette ellene tartózkodás nem világos, nem egyértelmű. Elektronikusan szavazzunk a 98-asról. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 99 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 100 mellette, ellene, tartózkodás, Hm. Nem volt világos. Szavazzunk a százasról elektronikusan. Mindenki szavazott. Lezártam a szavazást. 34 igen, 29 nem, tehát elfogadtuk. 101-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 102-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 103 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Peti 1 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 104 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 105 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 106 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 107 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 108 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 109 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 110 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 111-et visszavonták, 113 mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 114 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 115 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 116 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Peti 7 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Peti 10 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 117 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 118 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 119 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 120 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Peti 5 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Peti 8 mellette Ellenőrizzük elektronikusan a Peti 5-öt? Jó, ellenőrizzük. Peti 5. Mindenki szavazott. Lezártam a szavazást. 25 igen, 39 nem. Zommer képviselőszménynek bizony igaza volt. Elutasítottuk. Peti 8 mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Jó, a nyolcast is ellenőrizzük. Jó, nyolcas, Peti nyolcas, elektronikusan. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Sneller asszonynak most nem volt igazat, elfogadtuk valóban. A Peti 8-at elfogadtuk. Peti 9 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk a kettes jön mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenegy mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenkettő mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 13 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 14 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 15 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 16 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 17 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 18 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 19 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as okafogyott, 21-22 azonos, együtt szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23 okafogyott, következő 24 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 25 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 26 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 28 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 29 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 31 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 32 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 37 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 38 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 39 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 40 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 41-es mellette, ellene. Ez nem volt egyértelmű. 41-esről szavazzunk elektronikusan is. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást, egyértelműen elfogadtuk. Elektronikus végszavazás következik, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott lezárom a szavazást. 63 igen, Karl-Heinz Lorenz parancsolj. Elnök úr, a jelentés most más arculatot kapott, és ehhez most már nem illik eh, az eh, a cím, amit eredetileg írt eh, a jelentés készítője. Engedjék meg nekem, hogy itt a szavazás eredményével összhangban egy újat alkossak. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a megjegyzést. A jelentéstevőnek ezt módosítania kell, ha nem, akkor ez teljesen törlésre kerül. Menjünk tovább. A Liotár jelentésről fogunk szavazni. Kezdjük is az egyes konszolidált módosítóval mellette. Ellene tartózkodás, ezt elfogadtuk. Ugrunk egyet a 16-osra mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Empl 1 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 18 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 19 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. M3 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes konszolidált mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő a hármas konszolidált módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 3B, ez a 35-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os részenkénti szavazás első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Következő, 37-es, mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 38-as, második rész, mellette, ellene, tartózkodás hmm, nem egyértelmű, még egyszer, 38-as második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő. 40-es szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. es konszolidált mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös konszolidált mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő 51 első rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő hatos konszolidált mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik az 57-es szóbeli módosítóval két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Következő 6BA, az 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as konszolidált mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Empl 5 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 67-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 57-es 77-es, 76-os mellette ellene elfogadtuk. Tízes konszolidált, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es konszolidált mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as konszolidált mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 92-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 93-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es konszolidált mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 99 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. M2 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 100-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15 konszolidált mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 118 első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 118 második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 108 részenként szavazunk, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 109 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 110 mellette, ellene tartózkodás hm, nem egyértelmű. 110-esről elektronikusan szavazunk még egyszer. Mindenki szavazott, lezártam a szavazást, elfogadtuk. 111 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 112 mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 125 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. M10 mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 128 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 129 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Empl 15 mellette, ellenőrizzük a 129-et, megnyitom az elektronikus szavazást, Mindenki szavazott. Lezártam a szavazást. Egyre több a szocialista szavazat. Lezárom a szavazást. 32 igen, 26 nem, 5 tartózkodás, tehát elfogadtuk. Szavazunk az EMP 15-ösről. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. EMP 16 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 133 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 130 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ample 7-es mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk 132 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A 131-esről nem kell szavaznunk. M 9 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. M 12 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. M 13 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 19-es, egy szóbeli módosító, valami a rapportőré mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 31-es, e emplő mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk ennek a preambulum egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes és hármasról együtt, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyesről és ötösről együtt, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás, mint mindig elektronikusan megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 62 igen, egy tartózkodás. Gratulálok Liotár asszonynak. Thank you very much. And now we have endocrine disruptors. Oh, so you're okay. <coughs> Dann kommen wir zum Initiativbericht. Osza Veszlund saját kezdeményezésű jelentése következik. 13-as konszolidált módosítóval kezdjük mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő kettes konszolidált mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 48 első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas konszolidált mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 57-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 58 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 4-es konszolidált mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 70-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Jó, 70-est ellenőrizzük. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos konszolidált mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk hetes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 82-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 83-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 84 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 85 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. A 86-osról nem szavazunk, 87-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 88-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük elektronikusan 88-ast. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 89 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 90-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő 92-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 93 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 94 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 46 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 49 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 8-as konszolidált mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 9-es konszolidált mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 109-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 110 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a 110-est, jó. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást, elfogadtuk ugyanazzal a többséggel, 34 igen, 27 nem arányban, mint az előző. 111 mellette, ellene, tartózkodás, hmm, ez nem volt egyértelmű, ellenőrizzük. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következő tízes konszolidált mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 122-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 11-es konszolidált mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 12-es konszolidált mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 138 két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 139 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 140-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 142 mellene, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 143 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 144 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 145 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 146 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 150 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 151 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 152 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 153 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 154 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 156. Erről nem kell szavaznunk, hanem csak a második részéről, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 155 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyest visszavonták, szavazunk a kettesről, nem, nem, hármasról mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, vagy jó, a hármast ellenőrizzük a biztonság kedvéért, nem volt, nem vagyok benne biztos. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Hú, hú, 62, igen. Hát ez egyértelmű volt. Klassz kollega szerint néhányan elalszanak, kicsit sungosabban. Négyes mellette, ellene. Most három kollega vett részt a szavazáson, még egyszer, tehát négyes, ki van mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Követ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 ellene tartózkodás elfogadtuk. 11 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 12 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes konszolidált mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellette, egy szóbeli módosítóval mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 18 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 19 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 20-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 21 mellette, ellene tartózkodás nem volt egyértelmű. Ellenőrizzük a 21-et, elektronikusan megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következő 22-es mellette. Ellene tartózkodást elfogadtuk. 23-as mellette. Ellene tartózkodást elutasítottuk. 24 mellette. Ellene tartózkodást elutasítottuk. 25 mellette. Ellene tartózkodást elfogadtuk. 26 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 27 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, de ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 27-est elektronikusan. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 29 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 30 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 31 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 32 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 33 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 34 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 35 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 37 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 38 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 39 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk az egész jelentésről, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 55 igen, 6 nem szavazattal, egy tartózkodással elfogadtuk. Oszo Eszlónnak gratulálok. Wir kommen jetzt. Most átérünk a mentesítési szavazásra, az ügynökségek mentesítéséről szólóra. Jutta Haug az előadó, egyes módosító mellette ellene. Tartózkodás elutasítva. Kettes módosító, amilyen szóbeli is tartozik. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Elektronikus zárószavazás következik, megnyitom a szavazást, ha mindenki szavazott. Akkor lezárom a szavazást. 53 igen szavazat, 4 nem szavazat született, ezzel elfogadtuk a véleménytervezetet. 2011-es mentesítés, hármas szakasz, Jutta Haug az állandó előadónk, egyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrzést kérnek. Az egyes módosítóhoz? Jó. Megnyitom a szavazást. Egyes módosító. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Hatan mellette, 55-en ellene, vagyis egyértelműen elutasítottuk. Kettes módosító. Részenként szavazunk, első rész. Mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfog, elutasítottuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Záró szavazás következik, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 52 hét arányban elfogadtuk. Köszönöm szépen Jutahaugnak. És még egy Jutahaug szövegünk, nem ACDC, hanem ECDC egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette ellene elutasítva. Hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Záró szavazás következik. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 55-5 arányban tartózkodás nélkül elfogadtuk, köszönjük Juta Haugnak. Most a vegyi anyagok ügynökségéről szavazunk, egyes módosító mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk ellenőrzést kérnek. Jó. Egyesről elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom azt. 35-25 arányban elfogadtuk. Szóbeli módosítóval a következő mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette ellene, tartózkodás elutasítottuk mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk ötös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítva hetes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Elektronikus zárószavazás következik. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 53-4 arányban egyértelműen elfogadtuk. A gyógyszer, nem környezetvédelmi ügynökség következik. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes szóbeli is tartozik hozzá mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elutasítva hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Záró szavazás következik. Elektronikusan megnyitom a szavazást, ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 54-8 arányban elfogadtuk. Most az EFSA ügynökségre térünk rá, vagyis az élelmiszerbiztonság ügynökségre, kettes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Egyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas mellette részenként szavazunk. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötös mellette ellene tartózkodás elutasítva hatos mellette, szóbeli módosítóval, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hetes, mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 9-es, mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Tizenegyes, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Záró szavazás következik. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk 46-14 arányban. Most jön a gyógyszerész ügyesség, egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes szóvalivel együtt, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes, két részben, első rész már mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elutasítva, hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva, nyolcas mellette ellene tartózkodás elutasítva, kilences mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, tízes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Záró szavazás következik géppel. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 52-8 arányban elfogadtuk az anyagot. So, Kollegen und Kollegen, vielen, hm? vielen Dank. Es geht jetzt weiter. Köszönöm szépen. A 19-es napi rendi ponttal folytatjuk. Karl Schlüter jelentésével. Meg is adom a, az előadónak. Karl, még vár egy percet a szó. When is the minister coming? Five. o'clock. Five. Five. Yes. Is the minister coming at five? So, alle, die an der Aussprache teilnehmen möchten. Akik részt akarnak kívánni az a recyclingról, hajó recyclingról, azok maradjanak, a többiek pedig más irányú tevékenységüket máshol végezzék el. 5 órakor érkezik hozzánk a környezetvédelmi miniszter úr, addig előre hozzuk Karl Schlüter jelentését, már is megadom neki a szót. Yeah. Well, you don't need to leave all of you. It's really interesting. Nem kell mindenkinek elmenni egyébként, mert nagyon-nagyon érdekes témát fogunk megbeszélni a hajók újrafeldolgozásáról. Ez egy olyan téma, amivel kapcsolatban elmondható, hogy a hajótulajdonosok 90%-a nem foglalkozik azzal, hogy betartsa az erre vonatkozó jogszabályokat. A bevezetendő jogszabály viszont nagyon jó Elnézést kérek, mondja a levezető elnök, kérek mindenkit, hogy a lehető leghamarabb menjen ki az, aki ki akar menni. A borzasztó nagy a zaj, és szeretnénk folytatni a munkát. Elnézést, Lüter úr, parancsoljon akkor megint Rodbérend asszony arról panaszkodott az imént, hogy ez nem eléggé izgalmas téma, de igenis, hogy nagyon izgalmas ez a téma. Mert úgy tűnik, hogy a hulladékainkat nem kezeljük megfelelően, sokan megbetegszenek tőle, meghalnak tőle, nagyon mérgező hulladékot termelünk, és a költségek túlzott externalizációja valósul meg csak azért, hogy pénzt spóroljanak. A tilalom körülbelül 40-50 éve már érvényben van, ez a bázali egyezményen alapuló tilalom, hogy nem szabad mérgező hulladékot termelni hajóbontáskor, de a szabályok nem működnek, a jelenlegi helyzet egészen elrettentő. Már erről a témáról egy vitát folytattunk, és a frakciók nagy része körében hajlandóság mutatkozott arra, hogy a hajók újrafeldolgozását sokkal jobbá tegyük. A legtöbb frakció olyan módosító terjesztett be, amely egyfajta pénzügyi mechanizmus szeretne kidolgozni arra, hogy az emberekkel betartassuk a törvényt. Volt már egy első találkozónk, de mégsem volt annyira egyszerű azt a pénzügyi mechanizmus megtalálni, ami mindenki számára elfogadható. Minden esetre az elmondható, hogy az Európai Bizottság javaslatával kapcsolatban a nagy többség azt gondolja, hogy ez nem elégséges, és arra törekszünk, hogy a más lobogó alatti regisztráció, tehát az utolsó pillanatban történő lobogóváltást megtiltsuk. A jogi szolgálattal tárgyaltunk ezekről a lehetőségekről, és úgy tűnik, hogy a hulladék exporttal kapcsolatos tilalomnál jogilag megvalósítható-e az azalóli mentesség, de a jogi szolgálatnak a véleménye, mint mindig most is bizalmas jelleg, úgyhogy nem tudom igazán, hogy erről beszélhetek egyáltalán. Minden esetre az a fő következtetésük, hogy igen, a terveink teljesen legálisak, főként mivel a bázali tilalomnak az volt a fő célja, hogy a hulladék nem megfelelő kezelését betiltsák az nem annyira tehetős országokban, és azt kívánják ezzel biztosítani, hogy a hulladék kezelése megfelelő és megfelel a hongkongi kritériumoknak is. Azt hiszem az is hasznos lenne, hogyha a jogi szolgálat tájékoztatna arról a módosításról, a prodi módosításról, hogy ezt a 29-es cikkből töröljük, ennek mi lenne vajon a jogi következménye? Tehát ezt a konkrét mentességet, ha törlik, akkor mi történne? A módosított mentesség, amit én magam javasoltam, nem tudom, hogy mennyire elfogadható, úgyhogy ha lehetséges, elnök úr, szeretném megkérdezni a jogi szolgálatot, hogy mi történik, hogyha a 29-es cikket teljes egészében töröljük. Ezután a következő kérdés az az, hogy még ha mindannyian egyet is értünk a pénzügyi mechanizmussal, mi történik az EU-s lobogó alatt hajózó hajókkal, hogyha ilyen jellegű mechanizmust bevezetünk? a mechanizmus csak akkor fizetendő, hogyha az EU-ban bontják szét a hajókat, vagy az OECD-ben, vagy valamilyen Európában bejegyzett létesítményben, ami bárhol lehet a világon. Ez a kérdés egyébként arra is befolyással lesz, hogy biztosítási rendszer dolgozunk ki, vagy valamilyen pénzalapot hozunk létre, mert ha mindenkit ráveszünk arra, vagy arra kényszerítünk, hogy ebbe az alapba befizessenek, viszont csak az kaphat pénzt, hogyha Európában bontják szét a hajóját, de ha például csak az európai hajóktól követeljük meg a fizetést, akkor viszont a lobogóváltás kockázatá fennáll. De ha mindenkinek fizetnie kell, és csupán Európa kapná meg ezt a finanszírozást, akkor sokkal drágább lenne ez a mechanizmus. Tehát a különböző pénzügyi megoldásoknak az lenne a célja, hogy legyen kevésbé kifizetődő illegálisan, vagy nem megfelelően szétbontani a hajót. Nyilván az egyik lehetőség, hogyha az összes OECD ország részt vesz, akkor kisebb a különbség, vagy pedig egy globális rendszert is kialakíthatunk. Szabványok segítségével azonban ez káros hatással lehet az európai munkahelyekre, úgyhogy valami jó megoldást kellene találnunk, amely nem túl költséges és pozitívak a hatásai. A másik lehetőség egyébként, hogy a fém hulladékért kapott pénz árkülönbségét fizetjük meg valamilyen módon, de az persze ellenőrizni kellene, akkor valamilyen díjat kellene megállapítani, biztosítási díjat, úgyhogy ez megint csak bonyolult. És mivel igen nagy árkülönbségek vannak, Hát nyilván a hajó még az életciklusa végén is nagyon sokat ér, mert sok fémet tartalmaz, Azonban, hogy mit fizetnek érte, nagyon nagy különbözetek lehetnek. Például, ha szegény országokban nagyon rosszul fizetett munkások dolgoznak rajta, nagyon nagy problémát jelenthet ez, mert ha a partrafuttatás megoldását választjuk, akkor a sokkal olcsóbb, és ha valamilyen bejegyzett létesítményben bontják szét a hajót, akkor ez sokkal többe kerül, hogyha egy Európai Uniós létesítményben bontják szét, tehát a sokkal többe kerül, mintha mondjuk Bangladesben partra futtatják. Banglades, Pakisztán és India is akár megfelelhetnének a, ezeknek a szabályoknak, mint például az úszó száraz dokkok jelenthetnek megoldást ebben az esetben. Úgyhogy ezt még vizsgáljuk, hogy milyen létesítményeket tehetünk fel az európai listára. Az európai lista megállapítaná, hogy mely létesítmények felelnek meg a kritériumoknak, tehát hogy mit jelent komoly környezetvédelmi szempontból és megfelelő bontást. Bármely ország, amely megfelel ezeknek a szabványoknak, jogosult lehet mert így módon a környezetvédelmi költségeket nem helyeznénk ki a szegényebb emberekre, szegényebb országokra. Nem csak hazám, hanem más országok is rendelkeznek nagy hajóépítési hagyományokkal, azonban saját hazám is most már elmondható, hogy nem versenyképes, sőt az elmúlt évtizedekben sem volt már versenyképes. Jelen pillanatban pedig egy olyan helyzet dol- alakult ki, hogy az egész világon megépített hajók ösztömegének a két és fél százalékát Európában állítják elő. 95% százalék pedig Kínában, Dél-Koreában és Japánban kerül előállításra. Azonban még mindig van bontási kapacitásunk itt Európában, és természetesen hajlandó lennék bármilyen módot megtalálni arra, amelyel ezek az üzemek életben maradhatnak. Azonban itt a fő előírás, illetve a fő szempont az az, hogy biztonságos legyen a bontási gyakorlat. A nem EU-s hajók esetében az eredeti jelentéstervezetemben azt javasoltam, hogy egy pénzalapot hozzunk létre, ennek az lenne az előnye, hogy csökkenti a csalás lehetőségét, a lobogóváltás lehetőségét, nem jelent túlzott adminisztratív terhet. És eléggé könnyű azt üzembe helyezni, illetve működtetni. A hátránya az, hogy nem rendelkezik különösebb kihatással a nem EU-s hajókra. Ezért Chris Davis és a liberálisok azt javasolták, hogy egyfajta kombinált rendszer dolgozzon ki, ahol egyfajta pénzügyi garancia rendszert vagy biztosítási rendszert alakítson ki. Úgyhogy megpróbálhatunk ezzel befolyással élni a hajóbontás módjára. Nagyon nehéz megállapítani, hogy milyen szabványokat állapíthatunk meg a nem OECD országokra, hiszen a bázeli egyezmény követelményei őket nem érintik, úgyhogy ez mindenképpen nehéz. Viszont van egy óriási piaci hiba ebben az esetben, amit muszáj megoldanunk, egy olyan mechanizmus kell kidolgoznunk, amely megakadályozza a lobogóváltás lehetőségét. Én magam a kompromisszumokat egyébként egy olyan opció felé terelném, ahol van egy pénzalap, ahol az EU-s hajóknak kötelező lenne befizetni, és még egy másik lehetőségen gondolkozom, mert egy harmadik ország beli hajónak nehéz lenne ide érkeznie, ide jönnie az Európai Unióba, és letenni a teljes pénzügyi garanciát, szerintem ezt nemzetközileg azért nehéz lenne elfogadtatni. Úgyhogy a harmadik országbeli hajóknak egy lehetőséget adnánk arra, hogy vagy valamilyen biztosítékot adnak pénzügyi garanciára, mert mondjuk, ha gyakran jönnek, akkor esetleg megérné, akár az első belépéskor, hogyha gyakrabban fognak jönni, vagy pedig amikor az adott kikötőbe megérkeznek, akkor fizetni. Úgyhogy mindenképpen egy olyan megoldást kellene találnunk, ami a lobogóváltást elkerüli. Viszont a civil szervezetek nemrégiben egy nagyon jó tanulmányt készítettek, amelyel megállapították, hogy milyen negatív hatásai lennének az alapnak, a pénzalapnak, és hogy a biztosítási rendszer milyen szempontból lenne jobb. Úgyhogy az általuk javasoltakat figyelembe vesszük, megnézzük, hogy lehet-e néhány gondolatot átvennie onnan, és beépíteni a javaslatba. A Prodi javaslatban megint ott szerepel a biz- biztosítás lehetősége, de szerintem a biztosítás szó használata kicsit összezavar minket ebben az esetben, ugyanis pontosan az egyik módosító a 2000-es irányelvre utalt, úgyhogy itt igazából egy felelősségbiztosításról szólnak az irányelvben, viszont mi egy olyan dolgot szeretnénk szabályozni, aminek a megtörténtét akarjuk, tehát nem a, valamit elkerülni akarunk ezzel a biztosítással, tehát 2000 per 920-as irányelvre utalok, valamilyen más pénzügyi eszközt kell tehát találnunk, mert az irányelv maga egy másik logikát használ de ezzel szeretném meghallgatni az árnyék jelentéstevőket, megpróbálom kidolgozni a kompromisszumos indítványokat, egyfajta pénzügyi eszköz, pénzügyi garanciát fogok belefoglalni. Véleményem szerint valószínűleg a pénzalap és a garancia egyfajta kombinációját fogjuk kidolgozni, mondjuk utolsó lenne, az utóbbi lenne, vonatkozna a harmadik országbeli hajókra, és az Európai Uniós hajókra pedig egy pénzalap. Meg kell találnunk a legjobb opciót, mert ami aggaszt engem ezzel kapcsolatban az az, hogy túlságosan nyitottak a csalásra, illetve a hajó tulajdonosokkal kapcsolatban milyen áthúzódó garanciákat lehet követelni tehát a régi tulajdonosról az új tulajdonosra átruházott garanciákat. Ezért mindenképpen arra törekszünk, hogy az európai bontóüzemeket ne hozzuk hátrányos helyzetbe. Úgyhogy minden esetre érdeklődve várom a vitát ezzel kapcsolatban. Az írelnökséggel is egyébként találkoztam, szerintem nagyon konstruktívak Próbáljuk meg minél gyorsabban lezárni ezt a dossziét, mert az írelnökség valóban igyekszik egy jó megoldást találni ennél a problémánál, és szerintem ezt a lehetőséget ki kell használnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Slüter úr. A jogi szolgálatnak szeretném megadni a szót. Luca Visaggio van jelen, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Röviden válaszolnék az előadó által feltett kérdésre, milyen jogi következménye lenne a 39-es cikk törlésé, 29-es cikk törlésének a rendeletből. Ez az a rendelkezés, ami kiveszi a rendelet alá tartozó hajókat. Tehát gyakorlatilag a bázeli, illetve a hongkongi rendszer közötti választásról van szó. Ez egy komplex kérdés. Első pillantásra azt mutatnák, hogy két joghatásról beszéltünk. Az egyik a jogbiztonság hiánya, hiszen ezek a szabályok elméletileg alkalmazottak alkalmazhatók a, a, az hulladék, veszélyes hulladék irányelv alátartozó helyokra, illetve a bontás irányelv alátartozó helyokra is. Hogyha nincs kohéziós szabály, hogyha nem határozunk meg, hogy melyik rendszer melyik eh, jogszabályra vonatkozik, akkor jogi szempontból legalábbis nem lesz világos, eh, hogy melyik eh, jogi eszköz érvez elsőbséget, vagy hogy egyszerre kell le a kettőt alkalmazni. Ez egy nyitott kérdés, jogi természetű kérdés, de hát valahogy foglalkoznunk kell ezzel. A másik joghatás talán ezek kezdeném, hogy az én értelmezésemben a hongkongi egyezmény, illetve a brüsszeli rendelet, amely tulajdonképpen ezt az egyezményt akarja hatályosítani, egy külön rendszert hoz létre a hajók számára, és ez tulajdonképpen a bázeli rendszer alternatívájaként működne. Ennek az oka az, hogy nehéz alkalmazni a bázeli rendszert a bontásra kerülő hajók rendeletében. A bázeli egyezményhez csatlakozó felek felkérték az IMO-t, a Nemzeti Tengerészeti Szervezetet, hogy alkossa meg új szabályokat a bontásra, és kiemelték, hogy ugyanarról a tárgyról ne szülessen két jogszabály, tehát egymás alternatívának kell tekinteni a két jogi eszközt. Még akkor is, hogyha a Bázel és a hongkongi egyezményt egyszerre alkalmazzuk, azaz a, itt most javasolt új rendeletet, illetve a korábbit, pusztán jogi szempontból a helyzet az lenne, hogy visszatérünk a státuszkóhoz. Ezért azok a problémák, amelyek jelenleg a bázeli rendszer alkalmazása kapcsán jelentkeznek, ezek továbbra is fennállnának. És amikor a hongkongi egyezményt meg akarták alkotni, és a hajó újrafeldolgozása rendeletet, akkor pont ezt a jelenlegi problematikus helyzetet akartuk megoldani, de ez akkor nem sikerülne. Ez lett volna az előzetes válaszom. Köszönöm szépen. Akkor az árnyék előadók közül először Christopher Fielner kapja meg a szót. Uh, we have a problem. I think we all agree to that. We have... Van egy probléma, azt hiszem ebben egyetértünk, amikor a hajók uh, bontásáról van szó, illetve a hongkongi egyezményről. A bizottság Mm, javaslata tulajdonképpen nem egy nagy ügy, de aztán jött Schlüter úr és más kollégák, akik eh, azt mondták, hogy a hongkongi egyezmény eh, túl lyukas, annyira lyukas, mint mondjuk az ementális saj, tele van lyukakkal. Az a kihívás, eh, amit én látok a következő. Valószínűleg igaz az, hogy a hongkongi egyezmény lehet, hogy nem elég mielőtt alkalmaznánk, ezt kicsit ironikus elmondani, de mondjuk azt, hogy nem elég jó. Akkor két alternatívánk marad. Növeljük az alapot, vagy menjünk, térjünk át a biztosítási modellre. Nagyon nehéz, borzasztó nehéz választani a kettők közül, a kollega két javaslata közül. Hiszen őszintén szólva, tekintettel arra, hogy már mennyi időt fordítottunk erre, szakértőket hívtunk meg, voltak meghallgatások, és még mindig nem tartunk sehol két eltérő csoport véleménye ütközik. Hogyha majd eldolgoz, eldöntjük, hogy mit akarunk, valamilyen alapot, vagy pedig inkább a biztosítási rendszert, vissza kell térnünk a kérdésre, hogy kik fizetnek, kik fizetnek majd be ezekbe az, az alapba, vagy a, kifizetik a biztosítást, csak az EU-s lobogója alatti hajók, vagy mindenki. De nagyon fontos, hogy harmonizáljuk azt, hogy azt is, hogy ki kaphat támogatást az alapból, vagy a biztosítási rendszerből. Azt mondjuk, hogy a világ összes hajója fizet be, de csak az EU lobogója alatti hajók kapnak pénzt. Hát ez nyilván ezzel sok probléma lenne. De a legnyilvánvalóbb az, hogy már most is elég sok konfliktus van a partnereinkkel globális téren, a világ vizein levő összes hajóval. Tehát valamilyen harmonizált módon kell biztosítani azt, hogy aki befizet, az kapjon támogatást. A más lobogó alatti hajózás problémájával is foglalkozni kell, tehát hogyha EU lobogó alól átmennek egy más lobogó alá, Davis kollega javaslatával szimpatizálni tudok, mert ez a kérdésnek ezzel a részét próbálja meg rendbe tenni. Mindenek előtt azt kell eldöntenünk, hogy a világon mely létesítményeknek engedjük meg a bontást? Csak az OECD-nek, vagy bármilyen a világon bárhol lévőnek, amely megfelel környezetvédelmi követelményeknek? Én az utóbbit támogatnám, legyen is bárhol. Ha megfelel környezetvédelmi követelményeknek, akkor az lehessen bontó az EU-s hajóknak is. De még mindig van egy problémám. A következő hatásvizsgálat, hogy mondjam ezt a szót. Ez ugye nem vagyunk túl jók a hatásvizsgálatomban, de azért nézzük meg, hogy milyen következményei lenne annak, ha az egyik vagy a másik irányba mennénk el. Itt van a civil szervezetek jelentése, vannak új javaslatok, jó, ezeket megnézzük, de még mindig leragadtunk. Nem akarok tárgyalni, tárgyalni. Jó, most itt van ez az új jelentés, de sajnos eh, még mindig az az érzésem, hogy eh, valószínűleg ezért eh, rossz a jogszabályalkotásunk, mert van két remek elgondolás, és választanunk el a kettő közül. Hogyha most kellene választanom, bár még szeretnék egy kis időt erre, akkor valószínűleg arra hajlanék, hogy Brody Davis véleményéhez csatlakoznék, tehát a biztosítási modell, vagy a pénzügyi garancia rendszer. Szerintem valószínűleg ez lenne a legjobb. De én mindig úgy gondolom, hogy kicsit több időt kellene szánnunk erre, a többi rendszer tanulmányozására. vannak -e, használják -e már ezt a modellt, milyen következményei vannak a más lobogó alá való átmenésnek miket, mit kockáztatunk. Szerintem itt egy kicsit még el kell gondolkoznunk a dolgom. Persze, hogyha kell, hogy kompromisszum szülessen, akkor nyilván megvan az út, amin haladunk. Köszönöm szépen Krisztof Fejelnernek. Vittorio Pródi következik. Ah, grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadónak ezt az átfogó munkát lehet, hogy az átláthatóság vonatkozásában még többet is kérhettünk volna, de hát lehet, hogy nem volt rá idő, hogy ezt megfogalmazzuk. Minden esetre az biztos, hogy azt megismételjük most, és aláhúzzuk, amit már az első eszmesere során a jogi kompatibilitás ügyében elmondtunk, és hivatkozunk az előző rendeletekre. Olvastuk valamennyien a jogi szolgálat, a parlament jogi szolgálatának a véleményét, lehet, hogy nem mindenki olvasta, de a tanács véleményét is ismerjük, és ez a kompatibilitást megkérdőjelezi. Az a fajta kompatibilitás, amiről én beszélek, az ezen rendelet között és az európai növekedési stratégiák között is meg lenne a, a, a forráshatékonyság és a termelői felelősségvállalás fogalmával, jog elvével is. Ezek alapvető stratégiák. Nem felejtettük el az érintetteket ö, emlékeztetni arra, hogy mennyire fontos az Európai Unió növekedési és foglalkoztatási stratégia szempontjából is a recycling. Az Envi bizottságban azt hallom, hogy a bizottság elítéli az európai ö, hajó szétszerelőket, ö, mert még az ázsiaiakat is alulmúlják a szabályok betartásában, a kínaiakat, a koreaiakat. Bázel arra kötelezne minket, hogy minden hajóépítő üzemben, az OECD valamennyi országában, amit csak lehet, újra hasznosítsunk. Valahogy nem értem, hogy ez miért nem történik meg. Ami a zászló cserét illeti, olyan eszköz kéne találni, amely valamennyi hajóra érvényes, nem új ö, administratív teherre vagy adóra van szükség, hanem inkább egy piaci eszközre, amely a környezetnek is jó, és azt, azt alkalmazóknak is. Valamiféle biztosításra a szakszerű recycling kapcsán és amely ezen anyagok eltemetésének költségét jóval alacsonyabbra szorítja le, mint amennyi kárt okozna a nem elhelyezésük, a nem szakszerű elhelyezésük. Ehhez úgy tűnik, a biztosítók megnyerhetők, a hajó tulajdonosok sincsenek keményen ellene, nagyon sok öreg hajó van, amelyet az ut- következő 5-10 évben kell majd szétszedni. Tali navi ad un prezzo ragionevole. Talán éppen ezért eh, egy adhok és átmeneti alapot kéne létrehozni, amely ennek a tevékenységnek a biztosítási garanciáját tartalmazna. Az NGO-k már javasoltak a biztosításhoz hasonló konstrukciót, ez persze eltér az előadó által javasolt alap elvétől és jellegétől. Ez az én javaslatom lenne. Valami bankszámlát, egy garancia számlát. Szerintem erről érdemes lenne a következő koordinátorok és árnyék előadói ülésen beszélni. Persze a tanácsnak is lesz ebben még beleszólása, mert nekik meg a jogalap ö, okoz fejtörést és a jogbiztonság. Tudom, hogy a, biztonság, a bizottság felállított egy adhok munkacsoportot, amely az európai hajóépítők számára stratégiát próbál alkotni, valami task force-ról is szó van, de jó lenne, hogyha ebben benne lenne a környezeti NGO-któl kezdve a hajótulajdonosokon át a működtetőkig, aki csak lehetséges, és mondom, a környezetvédők is. Ha megnézem a mai ülést, hogy hova jutottunk, meg az adatainkat, akkor azt látjuk, hogy iszonyú rosszak a statisztikák, nagyon sok szerződéstől elestek az európai vállalkozások. Tehát ha van ilyen tevékenység Európában, amely képes hajókat létrehozni, akkor képesnek kell lennie azokat szétszedni, és ez kevésbé bonyolult feladat. Tehát, és ha építés során meg be tudják tartani a környezeti normákat, akkor a leszerelés során is be kell, hogy tudják tartani. Köszönöm szépen. Tegnap saját kormányom megjegyzéseit hallgattam az képviselők által beterjesztett módosításokkal kapcsolatban. Azon gondolkozom, hogy való, vajon tudják-e a kormányban, hogy Ausztria, Luxemburg, Magyarország, Csehország, Szlovákia, illetve egyéb országok vajon blokkolják ezt a javaslatot a tanácsban vagy sem? Azt írták a szövegben, hogy a kapitalizmus legkeményebb formája, hát nem, ez a globalizmus legkeményebb formája, hiszen a hajókat bármikor más lobogó alatt lehet regisztrálni, és nyilván a hajók szétbontásánál pedig igyekeznek a lehető legmagasabb árat megkapni a hulladékért, és nem törődnek a, mun- a dolgozók, a munkások egészségével. A bizottság javaslatát nagyon szépen köszönjük, de ez azon alapul, hogy a hongkongi egyezmény végrehajtását, illetve elfogadását felgyorsítsák. Hát érdemes azt a hongkongi egyezményt egyáltalán elfogadni, hiszen nem fogja megoldani minden problémákat. A bizottság talán erre visszatérhetne később, de ha a hongkongi egyezményt el is fogadják a tagállamok, legalábbis egy minimális számban, a lobogóváltás lehetősége nem szűnik meg, és lesznek hajók, amelyek megpróbálják megkerülni a szabályokat, illetve a paltra futtatás gyakorlatát sem tudják ezzel megszüntetni. Pontosan ez itt a probléma, tehát, hogy az összes hajó 90%-a, a szétbontott hajó 90%-a semmiféle szabálynak nem felel meg. És Karl Schlüter javaslatában pont ezzel próbál majd megbirkózni. A 181-es módosítomban vagy készpénzes megoldást javasolok, vagy pedig egyfajta jelzálogot, Semmiféle uniós szabályozás nincs, ezen még, nincs még ezen a területen, illetve ami van, az is eléggé hibás. Hát ki fogja ezt ellenőrizni, ki fogja ezeket a pénzmozgásokat ellenőrizni, ki fogja eldönteni, hogy mikor érkezett el az idő arra, hogy felhasználják az alapban található pénzt. Olyan kérdések ezek tehát, hogy amelyeket meg kell válaszolni, hogyan működne ez a gyakorlatban? Észszerű ez a megoldás, és persze a költségekről is beszélnünk kell. Amikor Christopher azt mondja, hogy hatásvizsgálatra van szükség, azt hiszem, hogy igaza van. És más kérdéseket is fel kell tenni. Na, gyakorlatilag azt mondtuk a bizottságnak, hogy nagyon szépen köszönjük, tudom, hogy nagyon jó szándékúak, de nem végzik el a munkájukat, úgyhogy mi megcsináljuk helyettük, átírjuk a jogszabályt, és megpróbálunk olyan javaslatokat beterjeszteni, amely ezt a problémát egyszerre és mindenkorra megoldja. Úgyhogy nézzük meg az ütemezést. Ne siessük el a dolgokat. Én úgy hiszem, hogy ennek a jogszabálynak eleve korlátozott lett a hatása úgyhogy semmi szükség nincs arra, hogy felgyorsítsuk. Hogy szálljunk rá elég időt, próbáljunk meg egy olyan csomagot beterjeszteni, ami működik. Lehet, hogy nem nyerünk, de legalább legyünk hitelesek. Köszönöm. Vielen Dank, Chris. Als nächstes spricht dann der Köszönöm. Harmadiként pedig Vita von Dánnak adok szót. Köszönöm, Köszönöm szépen. szépen, elnök úr. Szeretnék néhány megjegyzést tenni tartalomról és az eljárásról egyaránt. A tartalomról azt gondolom, elnök úr, hogy valamennyien el akarunk térni a, eh, a partra eh, jutás, partra futtatásról, hiszen ez nagyon kockázatos, és eh, nagy veszességekkel járna. Ami engem illet, elnök úr, az Európai Unióban a foglalkoztatás kérdését is figyelembe kellene venni. Nagy a munkanélküliség, ezzel küzd minden tagállam, a hajógyártásra is igaz ez, ezért úgy gondolom, hogy a foglalkoztatásnak kellene új impulzusunkat adnunk. Tehát három dolog, megszüntetni a patrafutatást, csökkenteni a kockázatokat és növelni a foglalkoztatást. Ha ebből indulunk ki, elnök úr, akkor most rátérnék a folyamatra vonatkozó megjegyzéseimre hogyha valamennyien azt akarjuk, hogy több időre van szükségünk, hiszen most még a módosítókkal foglalkozunk, én szeretném, ha több időnk lenne, annak érdekében, hogy el tudjunk gondolkozni az előbb említett három kérdésen, akár szakértők bevonásával, hogy meg tudjuk válaszolni azt a kérdést, hogy mi a legjobb modell, amit meg kellene valósítanunk. A foglalkoztatásra vonatkozó módosítókat nyújtok be. Például nem lenne elképzelhető elnök úr, hogy az európai alapok segítségével próbáljuk növelni a foglalkoztatást ebben az ágazatban. Legalább 20 kérdést fel tudnak tenni, hogy mi teszi lehetetlenné azt, hogy többet beszéljünk ezekről a kérdésekről. De lássunk ebben kihívást, és hogyha ez egy kihívás, akkor adjunk több időt a megtárgyalására. Ugye a raportőr azt mondja, hogy az írek most a házi feladatokat le akarják zárni, de lehet, hogy a görögök, görög elnökség alatt sikerül majd befejezni. A lényeg az, hogy a lehető legjobb változat szülessen. Ezért az eljárásra azt javaslom, hogy talán egy jó hatásvizsgálat segítségével, vagy úgy, hogy megfogalmazzuk a 10 vagy 15 legfontosabb kérdést, így próbáljuk meg a legjobb modellt megtalálni és ne vitatkozzunk itt biztosításról és egyebekről. Itt az Európai Parlament próbálja megtalálni azt a legjobb modellt, ami növeli a foglalkoztatást, és ami a kockázatokat kiküszöböli és a partrafutatást megszünteti. Itt egy kihívás előttünk, vállaljuk ezt fel, ez a feladatunk. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Bilson asszony. Köszönöm szépen, Szerintem is minél előbb a partrafutatást be kell fejezni, meg kell szüntetni. Környezetérvény Bizottság, a parlament egyértelmű üzenetet kell, hogy megfogalmazzon. A beachinget, a partrafutatást meg kell szüntetni. Nem lehet, hogy Bangladesben és más országokban az emberek élete kerül veszélybe, csak azért, hogy növekedjen a hajós társaságok nyeressége. Egy nemzetközi rendszer kellene működtetni. Az EU eh, persze teremtett pénzügyi ösztönzőket, amivel eh, nem lesz olyan vonzó az illegális bontás. Például az EU-ban vagy eh, az OECD bontókban engednénk csak meg a bontást. Azután pénzügyi ösztönzők rendszere is itt van már előttünk. A civilek által készített tanulmányt is célszerűen felhasználnunk, de hát itt majd a megvalósítása döntő. Minden új hajó részt kell, hogy vegyen ebben a finanszírozási rendszerben, hogy egyenlőek legyenek a versenyfeltételek, a nem környezetbarát és inhumánus bontást meg kell tiltani, a költségek externalizálása ilyen módon elfogadhatatlan, és lehető legkevésbé vonzó kell, hogy legyen egy ilyen rendszer. A, hajótársaságokat, az egész hajógyártási pedig arra kell biztatni, hogy a hajók gyártásakor minél kevesebb mérgező anyagot alkalmazzanak. Arra is oda kell figyelni, hogy hatékony ellenőrzést és megvalósítást tegyen lehetővé az általunk megalkatandó rendszer. Itt bankok és biztosítók is részt vesznek majd a rendszerben, de csak az EU-ban székhelyen rendelkezők jönnek szóba, a többiekkel kapcsolatban bizony nem szokatlan a csalás, és ez ennek nagy lenne a kockázata. Örülök annak, hogy most legalábbis mindegyik frakció többé-kevésbé beleegyezett abba, hogy alkossunk meg egy jogi eszközt. Eznek a jogi eszköznek az első célja, hogy a partra futtatástól a legjobban elriassza az érintetteket, és azonos versenyfeltételeket teremtsen meg. Köszönöm szépen, kolléganő, még ketten szeretnének hozzászólni. Dankens úr és Grosztetta asszony. Kérem, hogy maximum két percig beszélnek, mert utána itt megérkezik a miniszter, és még meg szeretném adni a szót az előadónak is még egyszer. Szükeledat kollega. Sorry. <laughs> There will be a problem of recognizing nem ismert föl. Én óvatosságra intenék ebben az ügyben, mert ez egy globális biznisz, és ö, mi megpróbáljuk az Európától távol levő országokban elkövetett bűnöket orvosolni olyan eszközökkel, amelyek valószínűleg nem érik el majd a céljukat. Okosabb lenne ennél a hongkongi konvenció elfogadását ösztönözni és szorgalmazni, hiszen ez egy globális megállapodás, és az egész hajó iparra alkalmazható volt már a múltban is. Amikor a pakisztáni hajóvontókról beszélünk, az ő munkakörülményeikről, akkor eszembe jut, hogy hazámban is vannak olyan pakisztániak, akik illegálisan jönnek dolgozni, és többen közülük az Európába való becsempészés során életüket vesztik, mert veszélyeket vállalnak magukra, hogy illegálisan bejussanak az EU-ba, megfulladnak a tengeren. Tehát nem olyan könnyű döntéseket hozni az ő életükről. Nem tudom, találkoztak-e már ilyen személlyel az utóbbi hónapokban. Tárgyaltak vele arról, hogy egy ilyen bangladesi vagy pakasztani vendégmunkás mit szól a mi jogalkotási tevékenységünkhöz. Köszönöm szépen, Grosztet asszonynak adom meg a szót. Úgy gondolom, hogy jó lehetőség van most a rendelet kapcsán ö, ö, tovább lépni. Itt a lehetőség kiváló tehát arra, hogy újra élesszük az Európai Unió bizonyos alap elveit, működéseit, és a hajók recyclingje kapcsán a környezetvédelmi problémák mellett a gazdasági problémákat, a foglalkoztatási problémákat is megfogalmazzuk az európai Európában foglalkoztatottak ügyét. Nyilván a PPP érvényesül, fizessen a szennyező, azoknak kéne fizetni, akik okozzák a szennyezést. Ragaszkodni kéne a szövegben ahhoz, hogy akik ezzel foglalkoznak az európai kikötőkben, azok maguk takarítsák maguk mögött, mögött a bajat. Mert miközben egy alap gondolata foglalkoztat minket, a hajó építők is befizetnének ebbe. Nem mindegy, hogy sikerül a tanácsban megállapodásra jutni. Rajtunk is múlik, hogy mennyire konkrétan fogalmazunk, pontosan fogalmazunk, mennyire célzottan fogalmazunk és pragmatikusan, hogy a javaslatunk a tanácsban elfogadhatóvé váljon. S igyekszem segíteni az előadónak abban, hogy ez így történjen, és haladjon az ügy, és megpróbáljuk megfordítani a trendet. A 80%-a a hajóbontásoknak többé-kevésbé illegális, és ezzel párhuzamosan persze munkahelyek szűnnek meg, jönnek létre illegálisan, és a, a recycling maga is munkahelyeket teremthetne. Egyetértek az előadóval, hogy sokkal több lehetőségünk van, mint amennyit eddig kihasználtunk. Elnök. Köszönöm szépen, röviden megadom a szót a bizottságnak. Thank you, Mr. Köszönöm, elnök úr. Retia Burgess vagyok, az Környezetvédelmi Főigazgatóságtól. Először is szeretném köszönetemet nyilvánítani az elvégzett munkáért itt az ENVI szakbizottságban ezzel a témával kapcsolatban, amely minden szempontból nagyon fontosnak tekinthető. Soledad Blanco, az igazgatónk néhány héttel ezelőtt már itt járt, és azóta pedig több ezer hajót, elmondható, hogy évente több ezer hajót bontanak szét elfogadhatatlan körülmények között környezetvédelmi és szociális szempontból, elsősorban dél-kelet-ázsiai tengerpartokon. Önök említették konkrétabban azokat a pénzügyi ösztönzőket, amelyek a biztosítási mechanizmust illetik, ami a biztosítási mechanizmusról elmondható, az az, hogy valamilyen módon ezzel kapcsolatban vegyesek az érzéseink. Ugyanis a bizottságban nagyon komolyak az aggájaink. Az administratív terhekkel kapcsolatban, ami bármely pénzügyi ösztönző esetében megvalósulna. Természetesen a rendelkezésre álló opciók közül a biztosítás lenne a legkevésbé megterhelő, legalábbis az egyik legkevésbé megterhelő, de természetesen osztjuk azt az aggályukat, hogy ez a mechanizmus nem feltétlenül éri el azt a célkitűzést, amelyet, meg, amelyet önök szeretnének elérni. Tehát egy biztosítási jellegű pénzügyi mechanizmus célja, hogy a hajótulajdonosokat védje, olyan kockázatokkal szemben, amelyeket nem tudnak ellenőrzésük alatt tartani a kockázatot ebben az esetben pedig a hajótulajdonos által meghozott döntés okozná. Ezért mi úgy gondoljuk, hogy ez valóban nem a legmegfelelőbb mechanizmus. És az a tény, hogy annak az irányítása egyszerűbb lenne, mint az alternatív opciók irányítása, számunkra nem eléggé megalapozott érvelés. Tehát mi ezt nem tudjuk elfogadni ehhez az opcióhoz. Minden esetre szerettem volna elmagyarázni önöknek, hogy az Európai Bizottságban egy jelentős dilemma merült fel, amit önök közül néhányan már említettek, tehát, hogy egy pénzügyi ösztönzőt alkalmazzunk csak az EU-s hajókra, vagy a nem EU-s hajókra is. Ennek a dilemmának nincsen könnyű megoldása, és bármely opciót választjuk, végül mindenképpen nagyon bonyolult politikai és jogi problémák merülnek fel a csak EU-s a hajókra vonatkozó opció esetében. És egy így módon egy ösztönzést adnánk a lobogóváltásra is. Elmondanám még egyszer, hogy az Európai Bizottság minden egyes elemzésbe bevette azt a lehetőségét, azt a lehetőséget, hogy egy pénzügyi mechanizmust alakít ki, még a jogalkotási javaslatunk beterjesztése előtt, és az általunk elvégzett munka, illetve az érdekelt felek reakciója azt mutatta, hogy talán a legjobb megoldás az lenne, ha egy erős szankciórendszert dolgoznánk ki a hajó tulajdonosok számára, hogyha nem felelnek meg a, azoknak a szabályoknak, amelyek a hajó újrafeldolgozási rendszerére vonatkoznak. Tehát egyfajta negatív ösztönző lenne ez a hajó tulajdonosok számára ami legalább annyira erőteljes eszköz lenne, mint a pénzügyi mechanizmus. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig Karl Schlitternek fogom megadni a szót újra. Tessék! And uh, Chris Davis, you summarized a little bit. Peter van Dalen és Chris Davis tulajdonképpen összegzőt adott. Mi nem akarjuk a lobogóváltást, nem akarjuk kedvezményekben részesíteni a mi hajóinkat. Itt több alternatíva van, de nekünk hinni kell abban a megoldásban, amit választunk, és ez működőképes kell, hogy legyen. Hasonló céljaink vannak valamennyiünknek, csak nem tudjuk, hogy pontosan, hogy hogyan tudjuk elérni ezeket a célokat. Persze gyorsan, túl gyorsan haladni az butasság lenne. De Christopher, Létezik, vagy készül már egy hatástanulmány, az előzetes tervezete jövő héten meg lesz, és a végleges változat februárra elkészül. Ez a hatásvizsgálat valóban segít majd, és irányt mutat a különböző opciók tekintetében, E, ez nem, nem szólt, hogy csak egy darab papír legyen, amit élve így vagdalozhatunk, nem, ezúttal valóban azért van szükség a hatásvizsgálatra, hogy irányt mutasson nekünk. Pródi kollega, Azt hiszem, hogy teljesen egyértelmű, egyetértek. Skalakakis e, kollega, a hongkongi egyezmény, sok időre van szükség, a bizottság a javaslatában megpróbál foglalkozni a hongkongi egyezmény hiányosságaival. Én is ezt teszem, megpróbálom eh, kiküszöbölni ezeket a hiányosságokat. Itt Európában tegyük eh, helyre a dolgokat, eh, és hogyha Európán kívül is a mi rendszerünket alkalmazzák, az plusz előny. A mi hajókkal behozott termékek importja következtében a világ más részein emberek halnak meg, és pusztul a környezet, ezért ezzel a problémával foglalkozunk el, ha nem is könnyű. Krisz, a brit kormány a ravaslatunkra nem nagyon pozitívan reagált, de tulajdonképpen senki nem mondta azt, hogy ez az egész finanszírozási rendszer, ez, ez, ez hülyeség, ebben nem hiszünk. Nem, azt mondják, hogy hát ez egy érdekes javaslat, hát nem tudjuk, hogy ez működik-e, de senki nem mondta azt, hogy egyetemen, hogy nem, nem, és senki nem ignorálta. Ez a dosszié, ennek a sorsa teljesen a mi kreativitásunktól, a képzelőerőnktől függ, hogy tudunk-e jó megoldásokat találni, és a hiányosságokat ki tudjuk-e küszöbölni. Szerintem képesek vagyunk arra, hogy ezt megcsináljuk, nem lesz könnyű persze. Valóban nehéz, de azért nem kell csodának történnie ahhoz, hogy ez sikerüljön, és remélem, hogy a parlamentben tudunk ennyire intelligensek, okosak és kreatívak lenni. Még majd többször meg fogom ezt ismételni, elnök úr, visszatérünk erre. Köszönöm szépen Karl Schlüternek. Az MV-ben valószínűleg február 19-én lesz a szavazás, hát ezt még majd tisztázni kell, nem végleges ez az időpont, szorgalmas előadónk van, de hát most elég szeptikusan négy, nem tudjuk most még a pontos időpontot. Ezzel ez jól átvezet minket a vendégünk fogadásához. Szeretettel köszöntöm itt a körünkben az ír környezetvédelmi minisztert, aki egyúttal a helyi önkormányzatokért is felelős. Nagyon érdekes, hogy milyen területekből tevődik össze a portfóliója, környezetvédelem, településügy, helyi önkormányzatok. Már felvettük a kapcsolatot, amikor készültek az írsoros elnökségre. Az a dosszié, amivel az előbb itt eh, foglalkoztunk, az remélhetőleg szintén majd a tanácsban az ön felelősségi körébe tartozik, de más nagyon fontos kérdése is vannak. Az egyik ilyen a többéves pénzügyi keretről ugye folynak a tárgyalások, és a LIFE programok is ide tartoznak, ugyanúgy, mint a közös agrárpolitika. Itt ma a parlamentben szavaztunk és az agris kollégákkal is beszéltünk erről. A mi véleményünk kicsit más irányba mutat, mint amit az Agri Szakbizottságbeli kollégák tartanak jónak. Még beszélni kell arról, hogy az agrárreform hogyan fogja befolyásolni a környezetvédelmi politikát. A klímapolitika is egy fontos terület, azután az autók széndiokszid kibocsátásának a határértéke, hogy 2020-ban ez hogy alakuljon, erről is van egy fontos jelentés, és remélem, hogy az írek majd komolyan foglalkoznak ezzel a jelentéssel és ezzel a kérdéssel. Itt a klímapolitikával kapcsolatban itt van ez az úgynevezett backloading jelenség, és az tulajdonképpen az ETS, az emissziókereskedelmi rendszer így működik, de még jobban is működhetne ugyanis a széndiokszid olyan árat kell, hogy kapjon, ami a céljaink elősegítését segíti. Erről majd holnap lesz vita, de az is érdekelne minket, hogy a tanács mit tervez ezzel a dosszéval, hogyan tervezi az előrelépést, hogy márciusban ezt lezárhassuk, Februárban akarunk erről szavazni itt a szakbizottságban, és áprilisban meg kell, hogy szülessen a végleges döntés. Tehát sok mindenről lesz szó a következő hat hónapban, sok mindennel kell foglalkozni, és le is kellene zárni sok témát. Itt van a környezetvédelmi cselekvési program, azután a hatásvizsgálat a környezetvédelem területén, és itt van az illók is, az Indirect Land Use, a közvetett földfelhasználat. Nagyon nagy területet kell tehát áttekintenünk, a tanácsnak is sok feladata lesz, biztos nem fognak unatkozni. És most szeretném mm, megadni a lehetőséget annak arra, hogy 10 perc alatt ismertesse velünk az álláspontját. Ezt követi majd az eszmecseri, a vita, ahogy lenni szokott, a kollégák, a képviselők kérdéseket tesznek fel, ezt időben kicsit korlátozni kell, hogy mindenki szót kaphasson. Először a koordinátorok szólnak hozzá, és utána majd a többi kollega. Most pedig öné a szó, várjuk az előadását. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetök önökkel hogy bemutassam önöknek rendkívül ambiciózus környezetvédelmi agendákat a hetedik ír elnökség időtartamára. Nem először járok itt az Európai Parlamentben, ugyanis amikor körülbelül két évvel ezelőtt kineveztek, ezt ön is tudja, elnök úr, úgy gondoltam, hogy a parlamenttel való kapcsolatfelvétel nagyon fontos eleme az elnökségi előkészületeknek, ugyanis felismertük mindannyian, hogy ennek az intézménynek milyen központi szerepe van az Európai Unió demokratikus működésében. Ezért 2011. októberében felvettem a kapcsolatot a szakbizottság tagjaival, és számos számos alkalommal jártam már itt Brüsszelben, ma is, illetve nemrégiben az e- múlt hónapban a Dohai Klimakonferencián is találkoztam önökkel. Ezért önnek, elnök úr, szeretném köszönetemet nyilvánítani, illetve a többi képviselőnek, hogy találkozhattunk, hogy ilyen nagy lelkűen szántak rám az idejükből, és remélem, hogy mindannyian sikeres hat hónapot tudhatunk majd magunk mögött. A képviselők talán tisztában vannak vele, hogy az ír elnökség egy nagyon nagy kihívást jelentő gazdasági háttér mentén fog megvalósulni nem lehet most már visszatérni a szokásos üzletmeneti modellhez, ami a válság előtt érvényben volt. Az Európa 2020-as stratégiával nagyon egyértelmű stratégiai pont vannak az intelligens Európa, a fenntartható Európa és a befogadó Európa kiépítésével, és ez pedig egy nagyon határozott kontextust ad az elnökségi programunknak stabilitás, munkahelyteremtés, növekedés biztosítása, fenntartható növekedés, amely emberközpontú és tartós, innováció, illetve a az erőforrás hatékonyság és a fenntarthatóság elvének megvalósítása az összes szakpolitikai területen. A fenntarthatóság és az erőforrás hatékonyság az egész ír elnökségi programban megvalósul a szakpolitikai agendákban is. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy Európa alacsony széndiokszid kibocsátású és erőforrás hatékony működésű legyen. Így módon hozzájárulhatunk a fenntartható és tartós gazdasági fellendüléshez. A prioritásaink szeretném most áttekinteni, környezetvédelmi stratégia, jogalkotási prioritások, illetve nemzetközi agenda területén. Talán tudják, hogy a hetedik környezetvédelmi cselekvési program kiemelt prioritást jelent az elnökség számára. Ez a cselekvési program az egyik legfontosabb eleme az EU szintű környezetvédelmi építkezésnek, illetve az Európa 2020 stratégiának és jelentős elemeit fogja, foglalja magába. Csupán két hónappal ezelőtt hozták nyilvánosságra, mégis a tanácsban ezzel a javaslattal kapcsolatban nagyon sok előrelépés történt. A ciprusi elnökség munkáját szeretném ezúton is megköszönni. Számos munkacsoportülést tartottunk az első két hónap során, illetve tartunk, és velük is találkoztunk. Szeretnénk ezt a dossziét tehát még a június végén, az elnökség vége előtt lezárni. Az Európai Parlamenttel szeretnék együttműködni a fontos prioritás esetében. Aztán a következő fontos környezetvédelmi stratégia az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási stratégia. Ezt márciusban, áprilisban fogja tenni a bizottság, és az ír elnökség pedig nagy prioritást fog ennek tulajdonítani a júniusi tanácsülés következtetéseiben. Aztán nézzük most a jogszabályokat, nagyon sok munka vár ránk. Mivel ma nincs túl sok időm, azokra a dossziékra fogok összpontosítani, amelyeket prioritásnak tekintünk. Az éghajlatváltozás egyértelműen fontos szerepet játszik a jogalkotási dossziékban. Nagyon fontos két javaslatunk van a széndiokszid kibocsátás új személygépkocsik és tehergépkocsik esetében. Aztán a kibocsátáskereskedelmi rendszer. További jogbiztonságot szeretnénk biztosítani a 2013-2020-as időszakban a széndiokszid kibocsátási jogosultságok aukciózása esetében. Reméljük, hogy az első olvasati megállapodás sikerül elérni. Aztán van egy légiközlekedési Állítsuk meg az órát kezdeményezést, amely a nemzetközi Polgári Légiközlekedési Szervezet 2013-as csúcs találkozójára remélhetőleg sikeres eredménnyel fog megszületni. Itt megint csak arra törekszünk, hogy első olvasatban megállapodjunk. Aztán számos egyéb jogalkotási javaslat is van az éghajlatváltozás területén, amelyet nem fogunk tudni lezárni, minden esetre jelentős figyelmet fordítunk rájuk. Két javaslatot szeretnék kiemelni. Először is van egy javaslat, a fluortartalmú üvegházhatású gázok mennyiségének csökkentésére vonatkozóan, ugyanis ez nagyon fontos éghajlati hatással rendelkezik, muszáj tehát ezen a dossziéval haladnunk. Aztán a következő pedig egy irányelv, a földhasználat közvetett megváltoztatására vonatkozik. Jó lehet ez politikai és műszaki szempontból nagyon összetett. Egy orientációs vitát fogunk tartani a márciusi tanácsülésen, ezután egy eredményjelentés születik majd júniusban, és átadjuk a dossziét a litván elnökségnek. Aztán az éghajlatváltozásról most térjünk át a környezetvédelmi oldalra. Itt megint csak nagyon sok ambíciónk van. Először is vízben található elsőbségi anyagokra vonatkozó dosszié. Itt vannak még függőben lévő kérdések, de nagyon keményen dolgozunk önökkel is, hogy megpróbáljunk egy első olvasati megállapodásra jutni. Aztán a következő a hajók újrafeldolgozására vonatkozó bizottsági javaslat, ez azt célozza meg, hogy a munkavállalók egészségét, illetve a környezetet is megóvjuk a hajók újrafeldolgozása során. Itt megint csak abban reménykedünk, hogy első olvasati megállapodásra jutunk, aztán a bizottsági javaslat, amely az elemekről szóló irányelv módosítására vonatkozik, bizonyos szintű kadmium használatát kívánják betiltani ezzel, és itt is első olvasati megállapodásban reménykedünk, aztán a LIFE javaslat, itt a ciprusi elnökség megint csak nagyon jelentős előrelépéseket ért el. Ez egyértelműen a 2014-2020-as többéves pénzügyi keretrendszerhez kapcsolódik. Aztán a képviselők talán tudják, hogy van egy javaslat, amely a bizottságtól érkezett egy rendeletre vonatkozóan a genetikai forrásokhoz való hozzáférés, illetve az előnyök megosztására vonatkozik. A nagoyai jegyzőkönyv ratifikálását próbáljuk meg elérni ezzel, hogy a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférést szabályozzuk, főként a fejlődő világban, illetve, hogy az ezekből a forrásokból származó nyereségeket megosszuk azokkal a az országokkal, ahol az őslakos, illetve helyi közösségek élnek. Itt megint csak egy orientációs vitát kívánunk tartani a márciusi tanácsülésen, eredményjelentés születik majd júniusban, és aztán átadjuk a dossziét a litván kollégáknak. Az utolsó nagyon fontos javaslat a környezetvédelmi prog- jogalkotási programban ez a környezetvédelmi hatástanulmányokról szóló irányelv. Nagyon fontos és összetett javaslat. Sok időbe fog telni, amíg ezt elfogadjuk. Itt megint csak a márciusi tanácson lesz egy orientációs vita, júniusi tanácsra elkészül az eredményjelentés, és reméljük, hogy ezt sikerül is megvalósítani irányításunk alatt. Aztán az atomenergia és a sugárzás kérdésével kapcsolatban az energiatanács fog foglalkozni, azonban a nemzeti szakpolitikai felelősségek a saját minisztériumomhoz tartoznak. Itt elsősorban az alapvető biztonsági előírásokat tartalmazó irányelvel fogunk foglalkozni, amely nagyon magas szintű védelmet biztosít a munkavállalóknak, a lakosságnak, illetve a betegeknek egyaránt, azoknak, akik ionizáló sugárzásnak vannak kitéve. Tehát e nagyon ambiciózus programon túl, amely az Európai Unió ügyeit illeti, jelentős nemzetközi környezetvédelmi agendával is foglalkozunk. Itt öt prioritásos területet szeretnék kiemelni. Az első közi tárgyalásokra vonatkozik, amelyet az ENSZ környezetvédelmi programjával folytatunk, annak érdekében, hogy szülessen egy globális, jogilag kötelező érvényű szerződés a higanyról, amely rendkívül káros és mérgező szennyező anyag. Az írelnökség már nagyon aktív ezzel kapcsolatban, ugyanis a tárgyalások, illetve a vita utolsó fordulója zajlott le Genfben a múlt héten, és az EU nagyon jelentős szerepet játszott abban. Sőt, azt is elmondhatom, hogy sikerült megállapodnunk egy szerződésről még múlt szombaton. Aztán a Rio Plus 20 konferencia nyomon követése is egy fontos prioritás jelentős munkát szeretnénk végezni a fenntartható fejlesztési célokkal kapcsolatban, illetve az UNEP kormányzó tanácsának 23. ülésére felkészülni, amely a következő hónapban kerül megrendezésre Nairobi-ban, A fenntartható fejlődéssel fogunk foglalkozni, illetve létrejön ezzel kapcsolatban az ENSZ-en belül egy magas szintű politikai fórum. Itt a fenntartható fejlődési célok, illetve a milleniumi fejlesztési célokkal fogunk foglalkozni. Aztán a következő márciusban a SciTS részes feleinek konferenciájára kerül sor bankokban. Itt ö, olyan állatok védelmére szeretnénk összpontosítani, mint az afrikai elefánt, a rinocérosz, a jegesmedve, illetve bizonyos ö, cápa fajták, mint például a cápa. Aztán pedig három ENSZ hulladék és vegyi anyag egyezménnyel szeretnénk foglalkozni, ez a Stockholmi, Rotterdam és a Bázeli egyezmény. Genfben fogjuk ezeket az eseményeket megtartani április-májusban, egy kéthetes időtartamban. Ez azt célozza meg, hogy költségeket megsporolhassunk ezzel, és láthatjuk, hogy ha a nemzetközi kormányzás hogyan fokozható jobb koordináció és együttműködés keretén belül. Aztán pedig ott van az ENSZ keretegyezmény a klímaváltozással kapcsolatban. Természetesen több előrelépést szerettünk volna látni a múlt havi dohai esemény során, azonban a 2015-ös globális megállapodás irányába kell elindulnunk, ahol mind a 195 részes fél fejlett és fejlődő országokból egyaránt egyetlen kötelező érvényű megállapodást aláírjon a az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében. A kiotói jegyzőkönyv időszakát meg kell hosszabbítani, ezért a 2015-ös globális megállapodás nagyon fontos, és ennek szükségessége világos mindenki számára. Az ír elnökség tehát igyekszik nagyon keményen dolgozni ebbe az irányba. És egy informális tanácsülésre is sor fog kerülni április 22-én, 23-án, ahol megbeszéljük, hogy az EU hogyan tud részt venni a nemzetközi klimatárgyalásokban, illetve hogy a bizottság munkáját időben befejezzük, ez a fórum lehetőséget biztosít arra, hogy az EU ambícióinak következő lépéseit megvitassuk az üvegházhatású gázok csökkentésével kapcsolatban. Aztán megbeszéljük a zöld termékek egységes belső piacát, illetve a levegőminőség és a városi környezet kapcsolatát az energiaminiszterekkel egy közös vitát tartunk, majd az informális tanácsra őket is meghívjuk és természetesen önöket is nagyon szívesen látok a Dublini várban. Egyébként ez egy olyan helyszín, amely egy kettős tanúsítást, izó minősítést kapott, fenntartható eseményirányítás és környezetirányítási rendszer minősítést. Természetesen, elnök úr, jól tudom, hogy ez egy nagyon ambiciózus program. A stratégiai területeket kiemeltem, mint például a 7. környezetvédelmi cselekvési program és az EU éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási stratégiája. A hetedik EAP, tehát Környezetvédelmi Cselekvési Program lehetőséget biztosít arra, hogy az Európa 2020-as stratégia környezetvédelmi elemeit érvényesítsük. Ez egy szektorokon átívelő megközelítés, így módon pedig, ha mondhatom így, a zöld pontokat összeköthetjük minél előbb állapodunk meg a környezetvédelmi cselekvési tervben, annál előbb tudjuk azt végrehajtani, és a 2020-as horizont pedig már annyira közel van hozzánk, kevesebb, mint 8 évünk van hátra, úgyhogy ebbe az irányba kell dolgoznunk. Nagyon sok olyan dossziénk van előnk, ahol reméljük az együttműködést, és úgy gondoljuk, hogy az első olvasati megállapodás lehetőség, valódi lehetőség, de csak akkor, hogyha a tanács és a parlament jól együttműködik. A nemzetközi program eseményekből pedig hallhatják, kiderül, hogy a tanács, illetve az Európai Unió a nemzetközi szintéren is nagyon nagyon aktívak vagyunk, és szem előtt kell tartanunk az eredményeket, az elérendő eredményeket. Úgy gondolom, hogy egy erőforrás hatékonyabb Európa, amely a fenntartható növekedésre összpontosít a tisztességes munkahelyekre és a jobb életszínvonalra hosszú távon, ez nem csupán az unión belül, hanem globális szinten is képviselheti az érdekeinket. A három fő intézmény együttműködése, illetve az érdekelt felekkel való együttműködés prioritást jelent számunkra. Az elmúlt 15 hónapban egyébként azon dolgoztunk, hogy az elnökséget előkészítsük, és egy konstruktív párbeszédet építsünk ki önnel, elnök úr, illetve a jelentéstevőkkel, az árnyék jelentéstevőkkel, ezért nagyon szoros kapcsolatban szeretnék maradni önökkel, annak érdekében, hogy a prioritásainkat együtt tudjuk érvényesíteni az elkövetkezendő hetekben, hónapokban. Köszönöm. Köszönjük szépen ezt a sűrű beszámolót. Alig sikerült beleszorítani az időbe, annyi minden teendő van az írelnökség alatt. Megadom a szót most a koordinátoroknak és a többi felszólalónak. Németül beszélek, mert vendégeink, hallgatóságunk is van. Olyan emberek, akik napi szinten foglalkoznak a jogalkotással, a Rúr vidék nek a delegációja van körünkben, és Szívesen megadnám önöknek a szót, de most önök itt vendégminőségben vannak jelen. Reméljük, hogy érdekesnek találják a tanácskozást. Első körben most akkor a koordinátorokat fogom szólítani, felolvasom hogy kikről van szó. Dann kommt Joe Lein, dann Chris Davis, Bas Eichhaut, Christa Klaas, Karl-Heinz Florenz, François Grosset, dann der Kollege Gebrandi und abschließend Karl Schlüter und Corinne Lepage ők tehát a felszólók Margarita Ulszkokkal együtt, és persze Vittorio Pródi is, ezzel akkor ezt a kört lezárom. Tehát őket fogjuk hallgatni, mindegyik őjöknek két percet adok, elsőként Richard Zébernek. Köszönöm, elnök úr! Örülök, hogy hallhattuk itt az ír elnökség hatalmas programját, amely szertágazó. Miniszter úr az ETS-ről és a backloadingról beszélt. Szeretném tudni, hogy a tanácsban konkrétan most mi a helyzet ezek kapcsán, mert egyes plegykák azt mondják, hogy a bizottsági alapjogi biztonság és 21%-os redukciós csökkentési cél veszélybe kerülhet az ipari lobby miatt. Örülök annak, hogy az üvegházgázokról is beszélt, mert ez mostanában kevés figyelmet kap. Ha a saját széndiokszid csökkentési céljaikat el akarjuk érni a fluorozott, klórozott szénhidrogének kapcsán, akkor nagyon komoly lépéseket kellene tenni, már pedig ezek a gázok nagyon veszélyesek mert mindent tönkretehetnek, amit más területeken elértünk, tehát szeretném tudni, hogy van-e időterv ezeknek a kivezetésére. Érdekel továbbá a vízminőség, vízvédelem, és ennek kapcsán a prioritást élvező veszélyes anyagok köre. Az ír elnökség a fő három gyógyszer szennyező tekintetében milyen álláspontot képvisel. Sokat eh, vitatkoztunk ezül, ezen. Szerintem ez a Rúdvidék polgármesterének is nagyon érdekes téma lesz, mert ha a, ezeket a prioritás anyagokat eh, kénytelenek lesznek ö, eh, eltávolítani a kezelő szennyvízkezelő létesítményekből, az rájuk is majd feladatot ró. Végül pedig a levegő minőséggel kapcsolatban Németországban, Ausztriában, a nagyvárosokban a levegő minősége nagy gond. Folyamatosan a határidők, határértékek közelében mozog a levegőanyagok mennyisége a levegőben. Terveznek-e további szigorítást, meghagyják-e a jelenlegi határértékeket, vagy pedig alacsonyabbra fogják őket javasolni tenni, mert már így is gond van az átültetésben Németországban és Ausztriában legalábbis. Jó, Leiden, Elnök úr, minisztere úr, üdvözöljük itt a bizottságban. Nagyon jónak hangzik, amit itt elmondott. Reméljük, hogy az ír elnökség ambiciózus programja az írszíneknek megfelelően zöld programként megy majd be a történelembe. Sok sikert kívánok önnek ahhoz, hogy ebből csak néhányat is sikerül megvalósítani ezek közül a célok közül. Három dologra szeretnék utalni. A Rio konferencián, a Rioi konferencián az EU kötelezettséget vállalt, az úgynevezett SDG, a Sustainable Development Goal, a fenntartható fejlődési célok kapcsán, de nem látjuk, hogy a saját fenntarthatósági 2001-es stratégiánk amely 2012-ben futott ki, milyen eredményeket hozott, mint hogyha nem beszélnénk róla, eleget szőnyeg alá sepertük volna. Jó lenne, hogyha az ír elnökség rákörte, rákérdezne, hogy a saját fenntarthatósági stratégiánk eredményeivel miről, mi a helyzet. A hetedik keretprogram kapcsán a parlament előre dolgozott saját kezdeményezésű jelentést alkotott, és reméljük, hogy a végrehajtás és az integráció lesz a központi prioritása az írelnökségnek, és ezt meg is valósítja. Üdvözölnénk, hogyha a környezetvédelmi miniszterek tanácsa egyszer leülne az energiaminiszterek tanácsával, mert nagyon sok olyan kérdés van, amit csak közösen lehet eldönteni a 2030-as távlati célok tekintetében. Ugye három cél fogalmazódott meg, hol tartanak ezek, a három cél nagyon fontos lenne a megújuló energiaforrások szempontjából, hogy ne lehessen felvizezni ezeken a területeken megfogalmazott kötelezettségvállásainkat a megújuló energiaforrásokra vonatkozóan. Tehát lesz-e ilyen közös találkozó? Végül pedig a hetedik kutatási kerekprogram kapcsán a talajvédelem kérdése felmerül, és érdekes módon ezzel kapcsolatban az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés is, mert az Aarhuszi Egyezmény alapján elvileg végre kéne ezt hajtani, nem kéne semmi gondnak lennie, de van. A tanács ö, van, bőven van most feladat, mert egyes tagállamok ö, hátráltatják a folyamatot. Mi van ezzel? Chris Davisnek adok meg a szót most. Köszönöm, elnök úr, rövid leszek két gondolatot szeretnék hozzáfűzni. Az ír elnökség kezdete óta a szén árak lezuhantak. Önök a hibások ebben? A szén ára a földön van. Ö, lehet, hogy a backloading javaslattal függ ez össze. Nagy vihart kavart a javaslat, és lehet, hogy szőrszálhasgatásnak tűnik, de én örülnék annak, hogyha a jelenleg éppen összeomlóban levő piaci mechanizmus helyett lenne valami okosabb mechanizmus. A parlament is bajban van, de a tanács is. Hogy fogják ezt az ügyet megoldani? A CITES egyezménnyel kapcsolatban. Vannak országok, amelyek nem vesznek ebben részt. Tehát a CITES konferenciákon csak egyes EU tagállamok vesznek részt, sajnálatos, hogy nincsen egyhangúság, ahhoz, hogy erős álláspontot tudjunk ott képviselni, a CITES üléseken ahhoz az EU-nak egységesen kéne fellépnie, nem sikerül így semben sem megegyezni. Mit kíván ön tenni ebben az ügyben? Bent Eichelt-nek adok szót. Köszönöm, elnök úr. És köszönöm miniszter úrnak is, hogy vázolta hat hónapos terveit, programját. Sok témában együtt fogunk működni Nekem az ETS-sel lenne, ETS-sel kapcsolatban lenne kérdésem, elhangzott a backloading. Csak egy országot kell, pont Németországot megnyerni, a többiek benne lennének, tehát lehet, hogy ez megoldható, csak hogyan fogja ön Péter Altmaiert meggyőzni arról, hogy az igen és nem közötti kompromisszum ne nemben nyilvánuljon meg, és ne tartózkodásban, hanem inkább egy, ha halk ugyan, de mégis igenben. Mit kíván ön Altmaier úrral tárgyalni? A backloading ö, ö, még csak a kezdet. Strukturális intézkedésekre van szükség. Mit kíván tenni annak érdekében, hogy ö, valódi strukturális változások történjenek, és ne csak ez a ö, backloading érvegyesüljön. Ami a nemzetközi klíma ügyeket illeti. Ugye április 22-én, 23-án lesz informális tanácsülés ebben a témában. Bank Imun Dohában bejelentette, hogy a nemzetközi vezetőket szeptemberben, 2014. szeptemberében összehívja a jelenlegi sajnos túlzottan alacsony kötelezettségvállalások növelése ügyében már régen 30%-ot kéne vállalnunk, ha 20-at sem teljesítjük. Hogyan fogja ön garantálni azt, hogy Európa, az Európai Unió az informális tanácsülés után egy évvel érdemben tud majd felelősséget vállalni? A világ azt várná, hogy az EU élen járjon ebben az ügyben, és most mi vagyunk hátul. 2015-ben pedig készek, késznek kell lennie a 2020 utáni csomaggal ha ezeket a következő hónapokat nem használják ki nagyon intenzíven, akkor a 2015-ös és 2020 utáni célokat nem fogjuk tudni időben megfogalmazni és pláne teljesíteni. Ön mit kíván tenni ebben az ügyben? Köszönjük. Most megadom miniszter úrnak a szót. Thank you very much, Richard, for your question. Köszönöm szépen. A backloading kapcsolatos kérdést többen is feltették. Mi ez a hátraütemezés? Először is talán tisztázni kellene az ETS irányelvet. Ez eh, lehetővé teszi, hogy az Európai Bizottság mindegyik kereskedelmi időszakra készítsen egy ütemezést, hogy így biztosítsa a szénpiac eh, megfelelő működését. Az Európai Parlamentben első olvasatban szeretnénk megegyezni ezzel a dossziéval kapcsolatban. Az ETS irányelv azt hiszem, hogy nem talán csak 20 új szót tartalmaz, de nagyon nagy kihívás lesz ezt elfogadni, hogy megértsük mi is ez a hátraütemezés, a backloading, és ez a módosítás, amit tervezünk, ez mit fog megkönnyíteni. Néhány tagállam már kialakította az álláspontját, és én felhívnám azokat az országokat, akik ezt még nem tették meg, hogy minél előbb alakítsák ki a végleges álláspontjukat, hogy biztosak lehessünk, hogy lesz -e ez a módosítás, vagy sem. Richard a e, fluorozott e, üvegházhatású gázokra kérdezett rám. Az Európai Bizottság november 7-én tette közzé a javaslatát, hogy át a 2006-os rendeletet, és több erőfeszítést e, tegyünk hiszen ezek a gázok nagyon károsítják a környezetet. Egy vegyes politika opcióra tett javaslatot a bizottság, a hatály kiterjesztése, a frigiderekre, toxikus anyagokra, valami fokozatos kivezetés, fokozatos beléptetés, azután a fluortartalmú klorfluor gázokat már az installálása, berendezések üzembe helyezése előtt is ellenőrizni kell. Tehát a hűtőszekrényekkel kapcsolatos dossziéval is még sok munkája lesz az ír elnökségnek. Megpróbáljuk majd facilitálni a folyamatot, tehát megkönnyíteni azt, hogy minél gyorsabban pont kerüljön ennek a fejezetnek a végére. Levegő tisztaság, minőség. Itt a környezetvédelemmel kapcsolatban a az április 26-i informális ülésnek ez egyik témája lesz, hogyan lehet majd Európában az erőforrás felhasználás hatékonyságát mérni, ez a zöld városok kezdeményezés, amit a bizottság indít, összefüggésében is különösen fontos. Jó Leinen több kérdést is felvetett a Rio Plus 20-szal kapcsolatban, azt mondanám, hogy ahogyan ő is elmondta, nagy munkát végeztünk a Rio Plus 20 konferencián, és ide tartozik a fenntartató fejlesztési célok, az DG kérdése is, legalábbis megfogalmaztuk ezeket a célokat. Írország a New Yorki nagykövetünkkel járul hozzá a célok eléréséhez, ő ennek a csoportnak a tagja a UNEP Eh, jövő hónapban Nairobi-ban tartja az igazgatósági ülését, ez is egy nagy kihívás, nagyon fontos, eh, hogy megállapodás szülessen egy sor kérdésben, kialakuljon a UNEP számára az új eh, irányítási struktúra, az ENSZ magas szintű fejlesztési csoportja is tanácskozni fog november 12-én. Ezt is elő kell készíteni. A jelenlegi szakaszban a hetedik környezetvédelmi cselekvési program a fő prioritás, természetesen ez a múltban is nagyon fontos feladat volt az önök számára is. Át kell vizsgálni önöknek is, hogy ebben a dossziéban eddig mi történt, tehát az ír elnökség számára, hogy tudják továbbra is prioritás. Azt hiszem, ön és Eckhart kollega is felvetette a klímacélok elérését, hogy milyen, mennyire legyünk ambiciózusak, 30%, 20%. Ez az április informális tanácson is szóba fog kerülni olyan napirendet állítottunk össze, amiből kiderülhet, hogy mennyire tudunk ambiciózusok lenni a jövőben, milyen szintűek lesznek a tervek, és az energetikai miniszterekkel lesz egy munkaebéd, ahol majd az energetika, illetve a környezetvédelem kérdéseit fogjuk megvitatni egy zöld könyv készül a nemzetközi klíma programokról, és reméljük, hogy ez lesz majd a vita alapja. Chris Davisnek mondom, persze az EU-nak egy hangon kell szólnia, megszólalnia, megpróbálunk minden kérdéssel közös álláspontot kialakítani a bankogi tanácskozás előtt, hogy valóban egységes legyen az EU fellépése. Az EAP-vel a környezetvédelmi cselekvési programmal kapcsolatban már Elmondtam, hogy a tagállamok szorosan együtt működnek, és szeretnénk a még nyitott kérdéseket is bevonni az EAP alá. Azt hiszem, hogy ennyit tudtam volna válaszképpen elmondani. Köszönöm szépen. Akkor elkezdhetjük a második fordulót. Itt először két percben Karenc Florencia szó. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlöm, miniszter úr. Örülök, hogy ma itt van a körünkben. Jó ismerősünk már ön, még emlékszem önre. A abban az, abból az időszakból, amikor még az alsó vidéken polgármester voltam, és ön ellátogatott hozzánk. Én nem akarom, hogy egy új jelentést készítsen, itt a bizottság ezt talán megteszi. Én csak azt kérném, hogy arra figyeljen oda, hogy azt, amit mi eldöntünk itt, az egységesen meg is valósuljon Európában. Márva is megyek. Mindig arról beszélnek, mondjuk az alsó, Rajna alsó vidéke, illetve Hollandia, vagy Olaszország és Németország, vagy sok más országban is eh, ezeket a kérdéseket teszik fel, hogy eh, oda kell figyelni az EU-nak arra, hogy talán kevesebb feladatot váljon fel, de azt jól csinálja. Most lehet, hogy majd egy új jelzőt kell kifejleszteni, mert valamelyik országban a, egy család meghalt a nappaliban. Hát azért, mert bekapcsolta a grillsütőt. Nem, nem lehet ennyire minden részletkérdéssel foglalkozni EU szintjén. Azt is hallani, hogy önök, önnek aggályokat okoz az, és egyébként nekem is, hogy az autókra vonatkozó irányelv majd az erős lobby miatt felhigul vagy meggyengül. Örülnék, ha ez is hozzászólna. Köszönöm. Grosztett kolléganő két percben. Alors, je ne me suis pas du tout euh, avec mon collègue karl Köszönöm szépen, elnök úr. Nem beszéltem Karl-Heinz Florenzel mielőtt felszólaltam, de miniszter úr, gyakorlatilag azt szeretem volna önnek mondani, hogy valóban mielőtt egy rendkívül ambiciózus programot kialakítunk, azt kell biztosítanunk, hogy végrehajtják meg, és jól hajtják végre a meglévő Európai Uniós környezetvédelmi jogszabályokat. Ami az ETS-t illeti, ott valóban új javaslatokra van szükség, ugyanis a szén ára rendkívül alacsony, de hát jelenleg egy soha nem látott gazdasági válságot élünk meg. Az ipar, az üzleti vállalkozások stabilitást akarnak, jogbiztonságot akarnak, és a fő aggájuk az, hogy parlamentünk folyamatosan megkérdőjelezi, amit már megszavaztak, és megpróbálunk előre haladni anélkül, hogy tud, itt tisztában lennék az alacsonyabb szintekkel, úgyhogy itt a véleményét szeretném tudni. És ha már a kereskedelmi rendszerről beszélünk, nyilvánvaló, hogy egyes tagállamokban egyre nagyobb a lemaradás, és egyre inkább a szén felhasználásával próbálnak boldogulni, ami rendkívül környezetszennyező. A széndiokszid megkötése és tárolása egy óriási kihívás, talán ez lehetne a megoldás. Sebrándi képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, miniszter úr, az eddig elmondottakat. Néhány kérdésem lenne. Az egyik az ETS-sel és a légiközlekedéssel kapcsolatos. Ezt a munkát az ICAO-ban már el kellett volna végezni. Azt hiszem, hogy az Egyesült Államok szerepe lesz itt nagyon fontos. Tudom, hogy Írországnak történetileg is nagyon szoros jó kapcsolatai vannak az Egyesült Államokkal, ezért kérném önt, hogy talán ezeket a baráti kapcsolatokat, az USA-hoz fűződő kapcsolatokat fel tudja használni arra, hogy az ICAO-ban egy jó alkú szülessen és ha már a fehér házzal tárgyal, akkor a bankogi márciusi CITES konferenciáról is beszélhet, ugyanis az előző COP kapcsán elég félre siklott a kommunikáció az EU és az USA delegációi között, pedig a céljaink azonosak. A következő kérdés a közös agrárpolitika. Miközben mi itt beszélünk, az Agrári Szakbizottság az Európai Bizottság reformjavaslatát éppen nagyon gyengíti, felhigítja, és gondolom az agrárminiszterek ugyanezt fogják megtenni. Kérdésem önhöz a következő. Ez a környezetvédelmi konferencia beleavatkozik majd a kappal kapcsolatban, a tanácsban folyó vitába, mert ha nem, akkor soha nem fogjuk elérni a klímával és a biodiverzitással kapcsolatban kitűzött céljainkat. Pedig ezért a tanács is és a parlament is felelősek. A harmadik dolog. Az Európai Bizottságtól várunk egy stratégiát, hogy a műanyag zsákokat tiltsák be, vagy korlátozzák. Azt hiszem, hogy Írország nagyon jó példa erre, ezért talán beszámolhatna a tapasztalatairól, és arról, hogy mit sikerül elérni a tanácsban. Végezetül eh, fenntartó fejlesztési célok az EU szintjén. Itt a környezetvédelmi és a fejlesztési szakembereknek kellene együttműködni, erre is örülnék, ha egy kicsit jobban rávilágítana. Köszönöm szépen, Karl Schlüter. Köszönöm szépen, üdvözlöm Önt! A hajók bontásáról szóltunk már a korábbiakban, könnyű kereskedelmi járművekkel kapcsolatban szeretném tudni, hogy a javaslat jó jó az üzleti vállalkozásoknak, jó a lakosoknak, hogyha sikerül az elszívékre vonatkozóan egy ambiciózus javaslatot elfogadnunk, akkor ez mindenkinek jó lesz Európában. Ha ezt nem tesszük meg, akkor ez a javaslat, illetve annak a hiánya nagyon magas költségeket jelent. Úgyhogy a tanácsot arra kérem, hogy ne csupán a régi módi LCV gyártókra hallgasson, hanem az aktuális az aktuális valóságot is tekintsék meg, és gondoljon arra több ezer asztalosra, illetve vízvezetékszerelőre, akinek az üzleti boldogulása múlik ezen. Ami pedig az éghajlatváltozással kapcsolatos tárgyalásokat illeti, már korábban volt egy olyan tendencia, hogy amikor az európai miniszterek elutaznak ezekre a globális találkozókra, nagyon sokat beszélgetnek egymással, mielőtt megpróbálnak egyfajta egyhangú belső döntésre jutni. Remélem, hogy van valami tervük arra vonatkozóan, hogy ezek a miniszterek másokkal is beszéljenek, Európán kívüli miniszterekkel, annak érdekében, hogy bármi ilyen eredményességgel járjunk, és befolyásoljuk a globális éghajlatváltozási politikákat. Köszönöm. Thank you very much. Corinne Pás, s'il Corinne Pás, parancsoljon. Miniszter úr, mondja a képviselő. Két kérdésem volna. Először is. Mi történik azokkal a szövegekkel, amelyeket a GMO-ról szavazott meg a parlament első olvasatban? A bizottság vajon úgy döntött, hogy előről kezdi ezt a folyamatot? Tehát eléggé bonyolult volt egyáltalán az indítás. Úgyhogy szeretném tudni, hogy ott egészen pontosan mi történik a háttérben. Aztán a következő. törekszik-e arra, hogy befolyásolja a bizottságot azért, hogy bizonyos termékekkel kapcsolatban előrelépések történjenek, amelyek toxicitását már pontosan ismerjük, Köszönöm szépen, most pedig Krista Klász következik. Nem vettem észre a kolléganőmet, és már át is húztam a nevét, elnézést kérek. Igen, látszik, hogy felé nem szívesen nézel. Miniszter úr, az előbb röviden az ajlok vitát is említette, örömmel rögzítettem, hogy erről szerveznek egy szemináriumot, de aztán a dossziét át akarják adni a litván elnökségnek. Remélem sikerül önnek egy kicsit ösvényt vágni ebben a dzsungelben, hogyha új faktorokat állapítunk meg, az ILOC tényezők, elég elméleti dolgok. Itt objektív kritériumokra is szükség van. Arra bátorítanám önt, hogy vegye igénybe a kutatók, a tudósok segítségét, a 2020-as célokat megfogalmaztuk, a megújuló energiákkal kapcsolatban sok impulzust adtunk, és most megint csak visszalépünk a bizottsági javaslatban. Karl-Heinz Florenz és Francis Grostet által elmondottakra télnék, utalnék vissza, bátorságra is szükség van. És Zsebrandi, Gebrandi korregával ellentétben én úgy gondolom, hogy az agrárpolitika a környezetpolitikával kompatibilis kell, hogy legyen. Az agrárpolitikában ökológiai fókuszterületekről beszélünk, amelyeket jó éghajlati környezetben használhatunk. Szerencsére Európában ilyenek a klímaviszonyok. Ezután a megújuló energiák kapcsán folytató vita úgy tűnik, hogy ezzel nem igen egyeztethető össze. Itt a környezet, a vidékfejlesztés és a mezőgazdaság eh, mindegyik területet kérem, hogy eh, figyelje ön is. Köszönöm szépen, Ne, nagyon is szívesen eh, nézek minden irányba. Most a másik irányba nézek, Marita Ulszka kettő percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy megadta nekem a szót, és köszöntöm önt, miniszter úr. Nagyon sok kérdést tettünk fel önnek. Tulajdonképpen az egész kérdés katalógusra nagy részét ön már megválaszolta. Lehet, hogy egy-két dolog, dolog már ismétlés lesz. Tehát még egyszer köszönöm, hogy eljött, miniszter úr. Miután már nagyon kevés időnk van, nem kívánok ismétlésekbe bocsátkozni. Látnunk kell azt, hogy sok képviselőt foglalkoztatnak nagyjából ugyanazok a kérdések. Én is az ETS-t szeretném ismét előhozni. A frakciókban azt hiszem jelenleg is elég heves viták folynak az emissziókereskedelmi rendszerről. Tudom, hogy ez egy nagyon vitatott rendszer, ez a kiotói jegyzőkönyvvel is összefügg talán. Nem minden ország csatlakozott ehhez, de új országok is csatlakoznak, mint például Kína, Észak, Dél-Korea és Kalifornia is. Ez a rendszer tehát most már egyre inkább terjeszkedik, és lehet, hogy erre nem vagyunk teljes mértékben felkészülve. Egy észszerű kompromisszumra van tehát szükség ezzel a rendszerrel kapcsolatban is. Több előttem szólóhoz hasonlóan én is szeretném tudni, hogy mi az ön véleménye arról, hogy megkapja a támogatást a backloading, ez a hátraütemezés, ez a módosítás, akkor majd később kell visszatérni arra, hogy a rendszer további működésére vonatkozóan egy, egy stratégiai lavaslat is megszülesen, hogy tényleg csökkenthető legyen a széndiokszid kibocsátás, valami adó bevezetése, de ezt azt hiszem nehez lenne a tanácsban keresztül vinni. Még egy kérdésem lenne, ez a könnyű haszon gépjárművek és eh, személyautók széndiokszid kibocsátásával függ össze. Erről is szóltak már a kollégák is. A széndiokszid kibocsátás eh, kérdés eh, körével kapcsolatban radikálisan módosultak a számok, a költségek ahhoz az időponthoz képest, amikor néhány évvel ezelőtt az első döntést hoztuk meg lehet, hogy nem mindig korrektül jár el az ágazat a számokkal. Persze mondhatjuk azt, hogy legyenek kivételek, hogy ambiciózusabb célokra van szükség, és még mindig nagyon nagyvonalúak a számok. Ez igazából nem tükrözik vissza azt a válságot, ami a munkaerőpiacon is tetten érhető. Tehát mit tudnánk tenni a széndiokszid kibocsátás további csökkentés érdekében az EU személy kapcsán? És végezetül Vittorio Pródi parancsoljon. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. és köszönöm miniszter úrnak is, hogy elfáradt hozzánk. Két, két kérdésem lenne önhöz. Az egyik a üvegházgázokkal kapcsolatos fegyelemmel kapcsolatos. A kiató protokoll betartásának szorossága mert én nem úgy értelmezem, hogy a Bali nyilatkozat óta jelentős lépések történtek volna. A differenciált felelősségvállalás elvét bárki akárhogy is magyarázza, az igazságosság, a fairség még nem érvényesül. Az a benyomásom, hogy úgy kéne ezt átültetni a gyakorlatba, hogy, hogy valóban szolgálja az igazságosság ügyét. Második kérdésem. Mit kíván tenni ebben az ügyben? Második kérdése. A globális felmelegedéssel, klímaváltozással most már mindenképpen számolni kell, és várhatóan ennek pusztítóbb hatása lesz, mint ahogy azt eddig gondolt elfogadták. Nincs vesztegetni való időnk. Mert katasztrofális és visszafordíthatatlan változások fognak történni. Bele kell gondolni, hogy a közös agrárpolitika egyáltalán nem foglalkozik ezzel a kérdéssel, már pedig bőven lenne felelősség a mezőgazdasági politikában is, hogy a koordináció egyáltalán szóba jöhessen. Ezzel valamennyi kérdezőt meghallgattuk, és most akkor megadom miniszter úrnak a szót, hogy próbáljon reagálni a kérdésekre. Köszönöm a kérdéseket, megjegyzéseket. Kár nagyon érdekes dolgot vetett föl ö, ö, azt mondja, hogy kihull a haja a gondtól, hát ebben a tekintetben én már előbb tartok, mint ő. De hogy komolyra fordítsam a szót, a környezeti jogalkotás szempontjából teljesen egyetértek az ön és Grosztet asszony érzelmeivel, hogy a hetedik keretprogramon belül sokkal erőteljesebben végre kéne hajtani az egyébként már meglévő EU envi jogalkotás Írországban, és gond van ezzel. Még mindig nem jöttek létre a végrehajtó ö, intézményei az új követelményeknek, tehát a környezetvédelmi jog érvényesítése akadályokba ütközik. Az sok EU tagállam egyes területeken túl is teljesíti a követelményeket, de összegészében elmaradunk. És ezt el kell, hogy ismerjük, és ennek látható, sajnos látható nyomai vannak. Tehát én a hetedik keretprogram kapcsán ösztönzem a parlamenti képviselőket, hogy ők legyenek rajta továbbra is a végrehajtás kényszerítésén üssék a vasak. És majd a partnerségi megalapodás is talán segít ezen az ügyem. Ami az ets ezt a emissziókereskedelmi rendszert illeti, ez egy nagyon szakmai kérdés, és a parlament szintjén szerintem csak arról lehet dönteni, hogy akarjuk-e vagy sem az egész rendszert. Fontos szerepük van önöknek, önök dönthetik ezt el. Ö, illetve, ha az ETS-t megszüntetnénk, akkor milyen alternatívát javasolnának. Erről a következő hetekben egyébként tényleg vitatkozni kell majd. Új helyzet elé állított minket a jelen. Jobbenni úr ugye az USA-val szoros kapcsolatban áll, Egyébként 30 eh, millió ír él az Egyesült Államokban, és eh, ennek eh, van szerepe a tárgyalási képességünkben. Amikor a miniszterelnökünk majd az usa meglátogatja, mint az EU elnöke, szeretnénk elsősorban kereskedelmi területeket előrépni az USA-val, de az önök által említett témák, amelyek a kereskedelemhez kapcsolódó klíma védelmi ügyek, azok is nyilván ö, ö, érdekesek. Obama elnök is ö, most a második ö, időszakában ö, talán intenzívebben érdeklődik ezen témák iránt, mert több esélye is van, hogy itt eredményt érjen el. Tehát talán sikerül a kongresszusban átverni ezeket a témákat. Ami a, a műanyag zsákokat illeti, Írország saját kezdeményezésben nagyon sikeres programot hajtott végre, és az az adó, amit kivetettünk a környezet de káros termékek gyártóira, és az ebből befolyt bevétel a hatékonyságra fordíthatónak bizonyult, és kettős eredményt ért el. Ami a közös agrárpolitika zöldítését illeti. A bizottsági megközelítés tartalmazza a zöldítési kritériumokat, de nyilván sok a nyílt kérdés még az aktivációs szint eh, és a tagállami eh, részvétel és a rugalmasság kapcsán. Ugye a földrajzi, topográfiai jellemzőktől függően hát a tagállamoknak különbözők a helyzetük és érdekeik. Az írelnökség azonban azon lesz, hogy intenzíven és eredménnyel uh, írminiszter kollégámmal, aki egyébként korábbi parlamenti képviselő volt önöknél, uh, közösen fellépve meggyőzzük a mezőgazdasági minisztereket, hogy a zöldítést el kell kezdeni. És megtárgyaljuk velük, hogy mit, hogyan, hol lehetne lépni az eredmények érdekében. Lepás asszony említette a genetikailag módosított szervezetek kérdését. Erő, nagy erőfeszítéseket tett a Dán elnökség ennek a dossziának az előrevitelében, de nagyon nehéz a megegyezés. A, amikor a prioritásainkat kijelöltük, megvizsgáltuk, hogy itt mit lehetne elérni. A Dán elnökség komoly erőfeszítései ellenére úgy tűnik, hogy a 120 munkacsoportban, ahol jelen leszünk, azon leszünk, hogy itt eredmény szülessen, de konkrét időpontot nem tudtunk, nem akartunk kijelölni. Krista Klaas kérdésére az ilac Kilenc munkacsoportot ö, ö, ö, aktiválunk, hogy ezt a dossziét megvitassák. Reméljük, hogy tehát lesz eredmény ezen a Marita Uzbek mondom, hogy a tanács tárgyalásban a Svájcról, hogy az ETS-t az Ausztrál javaslattal összevesse. Most pénteken lesz egy munkaülés ebben a témában. Karl Slüter pedig, aki jó barátom, felvetette a könnyű tehergépjárművek és kis teherautók ügyében, hogy ambiciózusabb programot kéne követni. Hát ezt te is megteheted, Kárl, a saját szakbizottságodban tedd meg, és erősítsük egymást. Az előadó, az árnyék előadó dolgozik a témán, és remélem, hogy az ambíció hiánya nem lesz gond, és lesz megállapodás. Az ipar is abban érdekelt, hogy kiszámítható legyen a jövő, nekünk pedig az környezet érdeke az elsődleges, de ez a kettő kibékíthető egymással, mert a tervezhető jövőben az ipar is csökkentheti a saját bizonytalanságát. Egyetértek önökkel, veletek abban, hogy a nemzetközi fórumokon sajnos az EU nem lép föl mindig egységesen. Dohában sem voltunk egységések, az utolsó pillanatig ez hiányzott, de tanultunk a leckéből, és reméljük, hogy a jövő nemzetközi konferenciáin ez a hiba most már kiküszöbölhető lesz. Remélem, hogy az EU egészen már tanult a tapasztalatból, és képes lesz majd egységes fellépést demonstrálni legalább. De belsőleg pedig meg kéne egyeznünk mindig egy követendő stratégiában, minimális és maximál célokban. Prodi úr több ambíciót vár az Uniótól a klímaváltozás ellen intézkedések végrehajtásában, mint semleges tárgyaló próbálom az érintett feleket e, egyasztalhoz asztalhoz ültetni, hogy a bizottsági javaslat ott ők hogyan értelmezik, majd áprilisban ez kiderül, hogy a tagállamok hol állnak, és hogy ambícióik mennyire összehangolhatóak. Ön nyilván ö, konkrét célokat szeretne elérni, de a nemzetközi tárgyalások tekintetében azzal én is egyetértek, hogy felelősségünk az, hogy ez a 11-13 százalékos üvegházhatás csökkentés, ahol tartunk, ez még nem fog ösztönözni másokat. 2015-ig újra vissza kéne törnünk az élre, vezető szerepet kéne játszanunk hogyha azt akarjuk, hogy 2015-ben nemzetközi közösség álljon össze a kihívások kezelésére, ahhoz élen kell járnunk, és hát minimum összehasonlíthatónak kell lenni a kötelezettségvállalásainknak a más országokéval. A közös nevező a felelősség eloszlása a klímatárgyalások kapcsán a tagállamok között valóban nagy kihívás, mindent megteszünk annak érdekében, hogy legalább az ambíció szintjén közös nevezőt találjunk. Az ENSZ főtitkára azt mondta Dohában, hogy, hogy 2014-ig, ha összefognának az államfő, kormányfők, akkor 2015-ben áttörést lehetne elérni. Ezt az ír miniszterelnök is tudja és képviseli, amikor majd márciusban leül a miniszterekkel egyeztetni. Az a magatartásbeli változás, amit Viszki úr említett, amire szükség lenne ahhoz, hogy az ambíciójunkat megvalósítsuk. Írországban működött ugye a műanyag adó, műanyagzsák adó és a, a gépjármű adó környezetbarát módosítása révén szerintem demonstrálta, hogy lehet változtatni a prioritásokon, a 4-6 évvel ezelőttihez képest jelentősen elért, elléptünk az akkori állapottól. 2012-ben, 2011-ben az, a gépjárművek 80%-a most már esetében érvényesül az alacsonyabb kibocsátás, alacsonyabb adó elve, és ez ösztönözte a lakosságot is abban, hogy környezetileg tudatosabb módon válassza meg autóját, amikor újat vásárol, és ezzel egyben a környezeti célokat is támogassa, még ha drága autót vesz akkor is, vagy pont akkor. A tagállamok és az intézmények ambícióját tehát össze kell, és szerintem össze is lehet hangolni, akár a fluorozott, klórozott szénhidrogének, akár a vízvédelem területén, az ambíciókat nem csak össze kell hangolni, hanem emelni is kell a szintjüket. Ezzel egyetértek, köszönöm. Ja, Herr Minister, vielen Dank für... Köszönöm szépen, miniszter úr, hogy válaszolt a kérdésekre. Az maradt hátra, hogy minden jót kívánjak önnek a következő hónapokra. Gondolom világossá vált, hogy nagyon sok a feladat, ami előttünk áll, és döntő fontosságú dossziékkal is foglalkoznunk kell, ami pedig az ETS-t illeti, ezen e, tulajdonképpen Európa működése is múlik. Ha sikerül megegyeznünk ezekkel a dossziékkal kapcsolatban, azzal demonstráljuk a nyilvánosság felé is, hogy cselekvőképesek vagyunk, ezért nagyon nagy felelősség hárul valamennyiünkre, önre, a saját helyén és ránk is itt a parlamentben de biztos vagyok abban, hogy önnek sikerül majd a dolgokat jó irányba terelni, a hibákat sikerül kijavítani, új ötletekkel is előállni. Karhenc Florenc kollega említette, hogy a jogszabályok betartása és végrehajtása mennyire fontos. Stajber urat meghívtuk, ugye az administratív terek leépítésével foglalkozik, és erről majd még sokáig fogunk beszélni, ma délelőtt is ez volt az egyik fő témánk, de további eszmecserékre lesz szükség. Minden jót kívánok önnek, és hogyha bármilyen felvetése van, vagy problémája, akkor mindig nyitott ajtókra talál itt nálunk a parlamentben. Sok sikert kívánok önnek, szerencsét is az elnökséghez. So, damit sind wir auch schon. És ezzel befejeztük, lezártuk a rendet. Holnap 10 órakor eh, kezdjük a munkát az ETS eh, backloadinggal, a koordinátorokat pedig már 9-kor szeretném itt látni. Szép estét mindenkinek!